Kedves kolléga, uh, good Kedves kolléganő kollégák, mindenkit üdvözlök a szakbizottsági ülésünkön. Hogyha nincsen semmilyen kifogás, akkor elfogadhatjuk a napirend tervezetet. Nem látok senki részéről sem kifogást, akkor elfogadjuk. Szeretnék egy új kollégát üdvözölni, aki Duncan urat helyettesíti, Rupert Matthews az ECR részéről nincsen itt, de holnap találkozunk valószínűleg. Tehát a tagok informálására közöltem ezt. És néhány együttes ülésre szeretnék emlékeztetni. Tehát szerdán ezen a héten lesz egy ilyen, délelőtt. Először is a vész helyzet koordináló központtal, a devével együtt tartunk egy együttes ülést, utána eszmecserét tartunk a dohánytermékek nyomon követhetőségéről, a KONT szakbizottsággal lesz ez közösen, az utolsó pedig ismét a KONTtal lesz, a számbevőszék különleges jelentése a polgári védelmi mechanizmusról. Tehát nagyon érdekes eszvecseréknek nézünk elébe, és remélem, hogy minél többen ott lesznek, bár a nyár már itt van. Végezetül pedig augusztusra van egy jó hírem, szerdával kapcsolatban. Augusztus 30-án délután egy ülés szakot tartottunk volna, de ezt visszavonták. Tehát augusztus 31-én csütörtökön délelőtt kezdjük a munkát. És a költségvetéshez vonatkozó módosításokról is szavazunk itt. Akkor gondolom, hogy mindenki megtalálta az ENVI delegációs út ról szóló jelentést Londonban, áprilisban volt ez a delegációs látogatás, ami pedig csapatunkat, a titkárságban érinti Hans Christian Ébert, a nemzeti szakértő, nemzetközi szakértőnk július 31-én elhagyja a posztját, és az osztrák környezetvédelmi minisztériumban folytatja munkáját. Ebel úrnak szeretnénk megköszönni a munkáját, és sok szerencsét kívánunk neki. Itt van? Igen, nagyon szépen köszönjük a munkát. A tolmácsolás 20 nyelven hozzáférhető, és elektronikusan is hozzáférhető az ülésünk, ezen kívül az interneten is figyelhetik az ülésünket. Most a június 8-i ülési jegyzőkönyvének elfogadására kerül sor, tehát hogyha nincsen senkinek sem kifogás akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Akkor áttérünk a mai eszmecsere első témájára, ez pedig az Európai Unió általános költségvetése a 2018-as pénzügyi évre vonatkozóan. És egy vélemény tervezett készült, én voltam ezért felelős, a koordinátorok vezetőjeként, és éppen ezért szeretnék néhány szót szólni a dokumentumról. Május 30-án a bizottság előterjesztette a költségvetés tervezetét, a migráció, munkahelyteremtés és általános biztonságra koncentrálva. A több éves pénzügyi keretben 2020-ig szerepel a idén elfogadott féléves áttekintés. A Brexit gondolva Öttinger biztos azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés tervezet a jövő év tekintetében esetleg az utolsó, amely 28 tagállam részvételével készül. Saját véleménytervezetemben szeretném kihangsúlyozni, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elérjük a 20%-os célunkat a klímával összefüggő alapok tekintetében, hiszen a jövő évre vonatkozó költségvetés tervezetből igazából csak 19 az foglalkozik ezzel. És ez pedig 18,8%-át teszi ki a több éves pénzügyi keretnek. Megfelelő forrásokra van szükség a biodiverzitás megőrzése és előmozdítása tekintetében. Ezen túlmenően nem értünk egyet az ügynökségeknél történő személyzet csökkentésnek. Ezt a környezetvédelmi ügynökségnél kettő hely, az LCDC-nél e kettő hely, az fsa nál négy státusz, az imánál pedig öt. Tehát kijelentettem, hogy nem értek egyet a személyzet csökkentésével, hiszen ez az ügynökségek munkáját negatívan befolyásolhatja, olyan környezetben, hogy nőtt a feladatuk száma. Tehát természetesen megfelelő humán és anyagi forrásokkal kell ellátnunk az ügynökségeket, hogy jól végezzék munkájukat. Végezetül pedig emlékeztetnék arra, hogy kísérleti projekteket és előkészítő projekteket is megfelelő módon egész élettartamuk alapján finanszírozni kell, hogy elérjék céljukat. A kísérleti projektek és a előkészítő projektek esetében a bizottságot megkérjük, hogy tartson egy előzetes vizsgálatot a költségvetési vonatkozások tekintetében, ezen kívül a költségvetési módosítókat is július 4 előtt be kellett nyújtani. Tehát a tanács álláspontja a költségvetés tekintetében csak július vége felé, tehát július 20-24-e között lesz hozzáférhető. A módosítók benyújtásának határideje a nyári szünet tekintetében márciusban úgy állapodtunk meg, hogy a költségvetési módosítókat a 2018-as év tekintetében minden sor esetében olyan esetekben kell benyújtani, ahol a tavá, tanács csökkentést javasol. Tehát csak is a tanács által javasolt csökkentések esetében lehet módosítókat benyújtani. Ez lett volna a véleménytervezetem összefoglalója röviden, és most szeretném átadni a szót a szakbizottságunk tagjainak, hogy elmondják, hogy mit gondolnak erről, és Kádenbach asszonynal kezdtünk, aki a szocialisták árnyékelőadója. Most átadom neki a szót. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani, ezért a kiváló véleménytervezetért a legtöbb aggályunknak hangot ad. Nagyon örülök annak is, hogy az ügynökségek növekvő feladatait is vázolja és kritizálja a személyzet csökkentését. Ebben a kontextusban szeretném elmondani, hogy igazából a ügynökségekhez fordulók díjaiból fizettük az ügynökség személyzetét, tehát nem volt költségvetési kihatása. És ez pedig nem felel meg a bizottság állításának. Nem, nem értek teljes mértékben egyet a Brexitről szóló véleményénél, hiszen az EMA esetében több munkateher lesz 2018-ban, és ez pedig a brit polgárok döntésnek következménye, hogy kilépnek az Európai Unióból. Most ezt tisztázom. Tehát nem az a szándékunk, hogy aláássuk itt az EU 27-ek és a brit tárgyaló partnerek közötti tárgyalásokat. De az EMA-nak mindenképpen megfelelő forrásokra és személyzetre van szüksége, hogy megfelelő módon finanszírozni tudják a átköltözést. Üdvözlölném őket Bécsben, de ez már nem része a jelentésemnek. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony. Most körbenézek. Az ECR részéről Görling asszony nincs itt. Alde? Jettem Meki asszony? Nincs itt. Gue? Fenegen úr? Nincs. Köszönöm szépen. Szász úr, köszönöm. Már a legtöbben itt benne vannak már a nyaralásban, úgy tűnik, de szeretnék néhány szót hozzászólni. Tehát itt a klímafinanszírozás 20%-ára reflektálnék, de itt az ügynökségekről szóló kitételeit is teljes mértékben támogatjuk, dolgozunk a módosítókon, és ezek a módosítók pedig megfelelnek majd teljes mértékben azoknak a pontoknak, amelyeket hallottunk. Tehát nagyon fontos az, hogy mindenképpen meglegyenek a feltételei annak, hogy elérjük ezt a 20%-ot a klíma tekintetében. Tehát három módosítóról lenne még szó, és szeretném megköszönni, és szeretném a bizottságot is megkérdezni, mert itt a bizottság, tehát két kérdésem van a bizottsághoz az egyik. Hogyha megnézzük azt, hogy a számbevőszék is nagyon aggódott a klímapolitika miatt, hogy nem érjük el a 20%-ot, a kalkulációk azt mutatják, hogy az elkövetkezendő években a klímafinanszírozásnak 22%-nak kellene lennie, hogy az átlagot valahogy helyrehozzuk. És most szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy mit terveznek tenni, másodszorban pedig rá kérdeznék, hogy itt a live programra jutó források miért csökkennek. Ez egy nagyon jó program volt, tehát honnan jön ez a durva csökkenés? A bizottság megmagyarázhatná legalább főpontokban, hogy honnan jön ez. De teljes mértékben támogatom elnök asszony, és még néhány bemutatót, néhány módosítót meg bemutatok. Köszönöm szépen. Eichhout úr, az EFDD részéről Pedicini kolléga. Nincs itt Pedicini kolléga, Dornánó kolléganő. <coughs> Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a jelentést. Azt hiszem örülhetnünk annak, hogy 20%-nál tartunk a klímaváltozás esetében a költségvetési elkötelezettségeknél. Nos, jó lenne, hogyha nem csak a nettő befizető, hanem az összes tagállam részt vállalna, hiszen a klímaváltozás jelentette kihívás az összes tagállamra vonatkozik, így pénzügyileg is részt kell vállalniuk ezekben a feladatokban. A biodiverzitás mellett is el kell köteleznünk magunkat, éppen ezért meg kell nézni, hogy a biodiverzitásra konkrétan mi van veszélyel. Vannak vegyi anyagok, peszticidek, egész konkrétan a neonikotinoidokra gondolok. Meg kell nézni, hogy a kabban ennek milyen helye van, illetve említ, tudjuk azt is, hogy a vetőmagokkal kapcsolatban is elég botrányos a helyzet. Ezeket a dolgokat mindenképpen rendez, rendezni kell. A live programra 29 millióval, 29 millió lenne az előirányzat, meg kell vizsgálni, hogy a Brexit-tel ennek pontosan milyen eredményei lesznek. Sok esetben, van, sok esetben tapasztaltuk ezt, hogy egy-egy költségvetési sor megemelkedik, de mondom, elemezni kell, hogy a Brexit hatására ennek pontosan milyen következményei lesznek. Értelmetlen a költségvetési elkötelezettség, hogyha az Európai Uniónak nincs megfelelő, nincsenek megfelelő szigorú rendelkezései a glifozáttal, vagy a endokrin disruptorokkal kapcsolatban. A transeurópai közlekedési hálózatok azt gondolom, hogy nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen a levegő minősége, éppen ezért rosszat tesznek az európaiak egészségének. A 2018-as költségvetésben kevesebb, mint 1%-ot szántunk egészségügyi kérdésekre, ezzel már meg sem lepődik az ember. Az emberi egészségügy igenis európai hatáskör, de a tagállamoknak is van szerepe ebben, a tagállamok szeretnék megtartani a teljes egészségügyi hatáskörüket a hatos cikk értelmében. A polgári védelemre 7%-os növekedést irányoztak elé, gondol, Gondoljunk csak el arra, hogy milyen természeti katasztrófák történtek, erdőtüzek, áradások, illetve a tengeri szennyezésre is gondolni kell, nem is biztos, hogy elég lesz ez a 7%-os emelés. Módosítókat fogok majd is benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hörling asszony úgy látom megérkezett, miután ő az ECR költségvetési kérdésekkel foglalkozó szakértő, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném megragadni az alkalmat és a kedves kollégák figyelmét a költségvetési kérdésekre szeretném irányítani. a számvevő szék esetében a személyzet számát kéne megnövelni, erre kérem, hogy figyeljenek oda. Jó, köszönöm, ki szeretne még hozzászólni? Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Okay. Thank you, Guido Leclerc, DG Santé. So as far as DG... A DG Santét képviselem, ami a DG Santét érinti két észrevételem lenne. Egy Brexit. A jelenlegi költségvetés tervezet még nem számol Brexittel. és a bizottság, majd hogyha sor kerül erre, akkor be, hogyha odaérünk, akkor egy pótköltségvetés fog beterjeszteni erre vonatkozóan. Ami pedig a tanácsi csökkentéseket illeti, örülünk annak, hogy önök azt fogják kérni, hogy ismételten állítsák vissza az eredeti költségvetési összegeket. Ennyi. Köszönöm. Még valaki? Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottsági főtitkárságról érkeztem. Számos kollégánk itt van, de sajnos a klímaváltozásra és a life-val kapcsolatos kérdésekre egyikünk sem tud válaszolni. Hallottam, hogy vannak olyan kollégák, akik már érkeznek. Ha megengednék, akkor erre a témára visszatérnénk, visszatérnénk majd a délután során, amikor megérkezik az illetékes kolléga, és elnézést kérünk. Igen, igen, érdekelne a válasz minket. Hát ha várni kell, hát nem biztos, hogy sikerül visszatérni még erre. De remélem írásban azért majd kapunk erre választ, mert tényleg nagyon fontos kérdések ezek. Jó. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket az észrevételeket, köszönjük a támogatást, és örülök annak, hogy többségi támogatást kaptuk. Mindenki azt mondta, hogy minden teljesen elfogadható, és még be lehet terjeszteni a módosítókat. Az ügynökségekkel foglalkozó kontakt személyekre vonat, kontakt személyeknek mondom, hogy még be lehet terjeszteni a módosítókat. Ahogy említettem, július 12-e 11 óra a módosítók beterjesztésének határideje, és arra számítunk, számítunk hogy a hónap végén, 20-24-e környékén meg lesz majd a tanácsi javaslat a megszorításokról, és hogyha ezt megkapjuk, akkor július végére mi is be tudunk, vagy én is be tudok terjeszteni módosítókat, hogy, ezt visz, hogy ezeket kikerüljük, tehát visszaálljunk az, ered, visszaálljunk az eredeti rendszerre, és aztán utána augusztus 31-én lenne az első találkozónk. Megpróbáltunk válaszokat kapni a bizottságtól, ez részben sikerült. Nézzük a következő napi rendi pontot. Kérdánszert a vendégünk. Eszmecsere következik, üdvözlöm Önt. Most egy eh, eszmecserére került sor, ez a szokásos eh, rendszeres eszmecsere a parlament és az EGHA között. A stratégiai célkitűzésekről fogunk beszélgetni 2018-as évre vonatkozóan. A magas szintű információ adás az egyik ilyen célkitűzés, a vegyi anyagok biztonságos etételével kapcsolatban. Aztán az új jogszabályi új jogszabályokból adódó feladatok végrehajtása úgy, hogy közben a megszorítások, tehát a források megszorítására vonatkozó problémákat is tiszteletben tartják. A biocidanyagokról nemrégiben egy jelentést tettek köz, közzé, és reméljük, hogy a költségvetés tervezett következményeiről is tudunk majd beszélgetni 2018-ra vonatkozóan. Tudom, hogy részben önfinanszírozású az ügynökség, és az EU-s költségvetésből azért kapnak egy támogatást, hogy kiegészítsék azt, amit az ipar kiegészítsék a bevételeiket. Szeretnének újabb munka helyeket létrehozni, de például az endokrin disruptorokkal kapcsolatban jelenleg nincsenek e- ezzel e- foglalkozó munkatársaik, és úgy tűnik, hogy a 2016-os évben a nem megfelelő költségvetés végrehajtás miatt túlságosan sok bírsággal kell foglalkozniuk. Hát elég sok mindenről fog ma beszélni, azt hiszem. Parancsoljon, megadom a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit az elnök asszony említett, nos remélem, hogy a kérdés-felelek körben erre még visszatérhetek, de most szeretném először is az előre elkészített prezentációmat bemutatni, amelyet most fel fogok olvasni, és ez a prezentáció néhány olyan témát is érint, amelyet az elnök asszony az imént említett. Nos, elnök asszony, a elnökök és tisztelt tagok, nagy örömre szolgál, hogy itt vagyok ma, és lehetőséget kaptam arra, hogy önökhöz szólhatok, hogy önök is tudják, a tíz éves mandátumon végére közeledek, és szeretnék erről a tíz évről szólni, reflektálni, és hogy szeretném elmondani, hogy ez nekem személy szerint mit jelent, illetve az Európai Uniónak mit jelent. Nagy örömmel várom a végén a kérdéseket, amelyekre szívesen válaszolok. Ahogy mindig, amikor vissza tekintünk az életben, akkor egy kicsit szemfényvesztést vége, űz velünk az életünk, hiszen nagyon sok pillanat olyan, mintha tegnap lett volna. 2007-ben, 10 rövid évvel ezelőtt kiemelnék néhány eseményt ebből az évből. Bulgária és Románia az Európai Unióhoz csatlakozott, és kilenc tagállam a Schengen övezethez csatlakozott, illetve a klímaváltozás elleni hazban egy olyan lépéshez érkeztünk, hogy megállapították, hogy az ember okozta a hőmérséklet emelkedést a világban, és a Lehman Brothers összeomlásával elindult a pénzügyi válság is. És Helsinki közep, közepében egy épület második, nagy épület második emeletén egy olyan kollégákkal találkoztam, akikkel egy komoly Európai Uniós ügynökséget hoztunk létre, egy vegyi ügynökséget, és egy évek később a REACH rendelet is hatályba lépett nagyon komoly kihívásokkal. Álltunk szembe, elsősorban lajstromozni kellett 2008. szeptember 1-ig minden vegyi vállalatnak a vegyi anyagokat, és 20-szor több ilyen előzetes regisztrációt láttunk, mint amire számítottunk, ahogy önök is látták, és jomon követték ezeket az eseményeket látták, hogy milyen komoly kihívásokkal telt ez az időszak. 2007. januárjában tart, kezdtem el ügyvezető igazgatóként az ügynökség vezetését, és ez után megkezdtem az első mandátumomat, de önök is tudták azt, hogy nem mindenki örült ennek, hiszen bizottsági tisztviselő voltam, korábban vállalkozást vezettem, és nagyon sokan aggódtak amiatt, hogy túlságosan bizottságos megközelítésben fogom vezetni ezt az ügynökséget, vagyis nem voltam népszerű ebben az épületben. De arra jöttem rá, hogy annak érdekében, hogy bizonyítsak, a tapasztalataimra kell alapozódnom először is, sok széles körű konzultációt kell kezdenem az érintett felekkel, a stakeholderekkel, meg akartam felelni ennek a feladatnak, és azt reméltem, hogy bármilyen háttérrel rendelkezünk, be tudjuk bizonyítani azt, hogy igenis alkalmasak vagyunk a vezetése, és így minden kapu megnyílik előttünk. Amikor ilyen fontos Európai Uniós ügynökség vezetése a felelősségünk, akkor azt látható, hogy pragmatizmus és az átláthatóság és a felelős vezetés a legfontosabb, és egyedül semmilyen sikert nem lehet elérni. Nagyon fontos tehát a csapatmunka, az egymással együttműködő vállalkozások és a tagállamok szakértelme nélkül, illetve a végrehajtó hatóságok együttműködése a bizottsági osztályok kompromisszumai nélkül, a stakeholderek elkötelezettsége nélkül, illetve a személyzetünk kemény munkája nélkül nem lettünk volna képesek ezekre a pozitív eredményekre. Jelen pillanatban szeretném elmondani, hogy Helsinki-ben van ez az ügynökség, Helsinki tehát a vendéglátóváros, és ennek is nagyon fontos szerepe volt a sikerünkben. Egy olyan épületben dolgozunk, amely megfelel a célokra, a legális státusz is megfelel a képviselőknek, és a gyermekeink iskoláztatása is megvalósult Helsinki-ben. Modellértékű város ez a hatékony munka szempontjából, nagyon fontos az, hogy egy nyitott szervezetet hoztunk létre ebben az ügynökségben, és szeretném, hogy a, az utódaim is tovább folytassák a hatékonyságot és az átlátható munkát mindenki jóléte érdekében. Ez az utódom egy olyan ügynökséget fog átvenni, ahol nagyon magasan motivált emberek dolgoznak, és mindenkinek az a célja, hogy az Európai Unió polgárai egészségügy, egészségét védjük a vegyi területen. Nagyon fontos ez egyéni szinten is, és vállalkozási szinten is, hiszen a vállalatok nagyon komoly erőfeszítéseket tettek a PIK, a CRP, a BPR és a REACH rendelet rendelkezése betartása érdekében. Az utóbbi tíz évben nagyon komoly kihívásokat oldottunk meg, és láttam azt is, hogy mire vagyok képes, és világos képet kapjak arról, hogy mit kell tennünk. Nagyon fontos, hogy érdemi változást hozzunk, hozhassunk létre. Nagyon fontos, hogy politikai vagy a közszolgálati szférában arra kell törekedni, hogy a polgárok életében pozitív változást hozzunk, és az Európai Uniós vegyi út, úttörő jellegű szabályok kivételesen kivételes alkalmat kínáltak a számomra arra, hogy ezeket a célokat megvalósítsam. Néhány hónap múlva átadom a stafétabotot, ugyanúgy be fog mutatkozni az utódom a munkatársaknak, mint ahogy én nekem kellett tíz évvel ezelőtt, és remélhetőleg igazgatóként megfelel majd. Ez az utódom, Elsősorban fontos, hogy önök is tudják, hogy az önök támogatására szorul majd, vannak régi, klasszikus feladatok is, de újak is ehhez jönnek. Nagyon fontos, hogy a normák, a morális sztenderdek szintjét megtartsuk, az ECA nem kivétel más ügynökségek munkája alól. Nagyon fontos, hogy az egyes érintett felek is egyre magasabbra teszik a lécet. Saját bőrömön tapasztaltam ezeket a követelményeket az Európai Unión kívüli területeken és Kínában, ahol nemrégiben jártam. A kínaiak is nagyon érdekeltek a RICS betartásában és végrehajtásában, a környezetvédelem, is egyre jobban motiválja őket, és az Európai Unió érdekében áll az, hogy megfeleljünk ezeknek a szabályoknak, és a kínaiak is megfeleljenek ennek, és ebben őket segítsük. Vagyis az utódom és a kollégáknak az önök segítségére van szükség. Az Európai Uniónak óriási tapasztalata van az ECA területén, nagyon fontos, hogy önök további követelményekkel álljanak elő, de nagyon fontos, hogy ehhez a költségvetést is megkapjuk ki engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az ügynökségek személyzetét az Európai Unió nagyon komolyan ellenőrzi, ezt mindannyian tudjuk. Nagyon fontos azonban az ön finanszírozás lehetősége is. A bizottság és a tanácssal nagyon komoly harcokat vívnak az ügynökségek, és az utóbbi tíz évben a magasan teljesítő ügynökségek kapcsán Szerintem meg kell adni az önmenedzselés lehetőségét ez a ügynökségeknek és a saját költségvetés rend, fölött rendelkezés jogát is, hiszen ők hozzáadott értéket képviselnek. A további feladatok a vállalatok által nyújtott adatok kezelésében rejlenek az utódaim számára. Nagyon fontos, hogy az előállított anyagok a vegyületekkel kapcsolatban és az, az, az értékesített vegyületekkel kapcsolatban a vállalatok információval szolgáljanak. Itt hiányok vannak, nagyon fontos, hogy javuljunk, hogyha nem megfelelő a statisztika és az adatgyűjtés, akkor nem tudjuk beazonosítani a veszélyes anyagokat. A nem megfelelő adatok feladatainak és problémáinak megoldása nagyon komoly kihívás, nagyon fontos a szektoriális megközelítés. A társjogalkotók a szektor kapcsán felelősséget kell, hogy vállaljanak. Fontos a bizonyítási teher tisztázása. A harmadik kihívás, amely az utódom elé áll, egy olyan kihívás, ami önök számára is ismert, az atipikus vegyi anyag formákról van szó, a polimerek, az endokrin diszruptorok és más anyagok. Továbbra is komoly nehézséget okoz számunkra az ezen anyagokkal kapcsolatos adatok gyűjtése, és mint említettem, nagyon fontos a megbízható adatok gyűjtése, hogy képet kaphassunk a kockázatokról az a népegészségügyi és környezetvédelmi szempontból. A vállalatok gyakran annyira rövidlátóak, hogy még a minimális adatokat is alig adják be, remélhetőleg az már nincs hosszú idő, nem kell hosszú időt várnunk addig, amíg a bizottság végre összeszedi magát, és komoly, szigorú határidőket rögzít. Remélhetőleg önök is megnézik a Nano Observatórium első fázisának alakulását. Június 23-án indult ez útjára, ez egy delegált jogi aktus volt, különböző forrásokat hangolunk össze, nagyon fontos az objektív információk gyűjtése ezen a területen meg fogja mutatni, bizonyítani fog ez, az, ez a megfigyelőközpont idővel, erről biztos vagyok, és remélhetőleg hozzájárul ez a teljes kép megkapásához. Végül pedig szeretném elmondani, hogy milyen perspektívákat kínál ennek az ügynökségnek a a működése, a biztonságos vegyi anyagok kérdése Európában jól alakul, a 2030-as globális fenntarthatósági célok, a körkörös gazdálkodás, a nem toxikus környezet, és a munkahelyek, a, a fogyasztók védelme, a műanyag szennyezettség elleni harc az óceánokban, mind ezek olyan területek, ahol jobban kell, jobban képet kell kapnunk arról, hogy a vegyi anyagoknak mi az összetétele és mi a kockázata. A fogyasztók biztonságosabb és etikusabban előállított termékeket követelnek, olyan termékeket szeretnének vásárolni, amelyek biztos jövedelmet biztosítanak az előállítóknak, és nem károsítják a környezetet. Amikor hogy, hogyha a vállalkozók és a fogyasztók közös mezőre jutnak, ennek pozitív az eredménye. Az első nagy lehetőség a reach kapcsolatos szakértelem, ez egy komoly erőforrás, hozzájárulhatunk a pozitív fejleményekhez, és a REACH adatokat most már a kutatók számára is letölthetővé tettük a közelmúltban, ez egy nagyon komoly lépés volt, és azt szeretnénk tovább fejleszteni az algoritmusok fejlesztésével, és a REACH adatok továbbfejlesztésével a fogyasztókat és a polgárokat segíthet, segíthetjük, más jogalkotási területeken az Európai Unió munkáját is segíthetjük, és itt azokra a beruházásokra építünk, amelyeket már elkezdtünk. Az utóbbi tíz évben komoly eredményeink vannak, és a, a költségvetésünk 60%-a vállalatok díjából áll össze, nagyon fontos a versenyképesség növelése is. Fontos az adatokhoz való könnyű hozzáférés, Fontos az, hogy biztonságos vegyanyagot állítsunk elő, illetve mindenki számára elérhető legyen a használati információ, és a lehető leghamarabb ki kell adni a riasztójelzést azon anyagokkal kapcsolatban, ahol esetleg kezelése van szükség, vagyis az innovatív vállalkozásoknak lehetőséget kell adni, hogy még időben kifejleszék az alternatív anyagokat. Végül pedig, elnök asszony, alelnökök, és tisztelt bizottsági tagok, köszönöm ennek a szakbizottságnak a támogatást és a sok jó tanácsot, amelyet önöktől kaptam az EK-ban az utóbbi tíz évben. Remélem, hogy meggyőztem önöket, hogy én voltam a megfelelő ember erre a feladatra, illetve szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem a kapcsolattartó Juli Goringlá és Szató Haszibifó kapcsolattartó képviselők munkáját is, példaértékű munkát végeztek. Korábban egy közös identitást építettünk fel a feladatunkról és a jövőképünkről. Ez az ECA munkatársainak a munkáját is megkönnyítette, és a stakeholdereké is. A jövőben a világ vezető szabályozó hatósága szeretnénk lenni a biztonságos vegyi anyagok területén. Lehet, hogy önök úgy gondolják, hogy ez egy túlságosan optimista cél, de szerintem tíz év múlva, illetve már most is elértük ezt, és úgy fogok nyugdíjba menni, hogy világosan látom azt, hogy az ECA útján ebben segítkeztem. Köszönöm még egyszer az együttműködést, és minél jót kívánok önöknek. Uh, köszönöm szépen, igazgató úr. Látom, hogy uh, a párbeszédben érdekelt kollégáim jelentét, jelentették felszólalási igényüket. Tehát mindenek előtt Görling asszony kap szót. Görling asszony, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a prezentációt egy picit más volt, mint amit eddig megszoktunk. Éppen ezért szeretnék néhány kérdést feltenni, esetleg egy kicsit tágabb körben, mint amit eddig szoktam. Tehát például a Kínába történő utazás tekintetében szeretnék érdeklődni, hogy mi a REACH pozíciója a globális szabályozásban. De hát igazából nem megfelelő vizsgálatok állnak rendelkezésünkre, hogy a REACH hogyan befolyásolja a versenyképességet például a TOSZKA rezsim tekintetében. És hogyha itt Trump úr kalandjait figyelembe vesszük, igazából nem igazán szán időt olyan dolgokra, mint a klímaváltozás, a vegyi anyagok szabályzása, de véleményem szerint a vegyi anyagok szabályzása arról is szól, hogy az új Toszka mennyire lesz erőteljes. Szeretném megkérdezni, hogy a világ többi részének mi a véleménye, főleg Kína véleménye érdekelne. Tehát szerintem mindenképpen támogatni szeretnénk, hogy Kína a Toszka tekintetében is előbbre jusson. Másodszorban a következő kérdésem pedig milyen határidők vannak 2018-ban a KKV-k számára, és ez uh, igazából szégyen, gyalázat, hogy most megy el, mielőtt a határidő ránk köszönt, tehát nem tudom, hogy a KKV határidejét sikerült tartani? Igen, néhány kérdést összegyűjtünk. Igen, parancsoljon. Köszönöm. Tehát szerintem igazából ön után már nem lesz ugyanaz. Itt ez a dolog, és nem lesz az ECHA sem ugyanaz, mint ön alatt. Nagyon fontos, hogy amikor megnézem, hogy a vegyszerek milyen ciklusban kerülnek szabályozásra az Európai Unióban, akkor megvan a saját személyes véleményem, hogy itt azért vannak foghíjak. Először is szeretném a véleményét hallani erről, tehát amikor arról szólunk, hogy mennyire veszélyesek a peszticidek, a biocidek, és kijelenthetjük, hogy hát igen, ezeknek a vegyszereknek vannak mellékhatásai. Van egy jó példám például, tehát itt a összetett molekulák valószínűleg foglalkoztak ezzel. Tehát mi a helyzet az antibiotikumokkal? Véleményem szerint igazából a jogalkotásban és a kértékelési rendszerükben nem igazán tudunk mit kezdeni ezzel. Tehát az antibiotikumot kiszórjuk a földekre, kipermetezzük, annélkül, hogy valahogy visszafognánk a veszélyes mellékhatásokat. És főleg akkor, amikor az antimikrobiorezisztenciát szeretnénk valahogy kézben tartani. És szeretném megkérdezni, hogy mi a személyes véleménye arról, hogy hogyan gondolja, meddig kell jogalkotnunk, figyelemmel kísérnünk ezeket a dolgokat, amennyiben veszélyes méretet öltenek a mellékhatások. És az Európai Unióban mennyire veszik ezt komolyan? Köszönöm szépen, Putz úr, Florenc úr. Igen. Én igazából nem akartam hozzászólni, hanem csak emlékeztetni szeretném volna arra a jelenlévőket, hogy sok-sok évvel korábban, amikor NV elnök voltam, akkor foglalkoztunk a reach ilyen csomag volt, ezer oldalas, és amikor beszállt ebbe a vitába, akkor mindjárt feltettük magunknak a kérdést, hogy hogyan fog ez a gép egyáltalán felszállni. És uh, igazából, igazából 20 területen kezdhettünk volna, és igazából sehol sem volt olyan példa, hogy valahol elmegyünk a világban, körülnézzük és megnézzük, hogy mi a legjobb gyakorlat. Én egy olyan országból jövök, ahol nagyon jelentős volt az ipar, és még most is a szerencsére, a világ már szinte eltűnt, és nekem az a cím jutott osztályrészül, hogy én ki akarom írtani a német vegyipart, de ennek mégiscsak az lett a következménye, hogy több ezer anyagot átnéztünk, és esetleg 30-40 problematikus. Nem, nem tudom kiértékelni most ezt a 30-40 anyagot, de igazából az volt a célunk, hogy megtudjuk, hogy mik a veszélyes anyagok, és hogy ezek közül a legveszélyesebbet elűzzük oda, hova tartozik. És ön a szerencse fia volt számomra és nekem is szerencsét hozott, hiszen a kezdetekben segítségért kiáltottunk, mert nem tudtuk, hogy ezt a dolgot hogyan hajtsuk végre, mit csináljunk vele, és ön főleg a KKV-knak olyan hidakat épített, amelyeket fel is használtak. Tehát igazából van olyan, hogy építünk hitakat, aztán senki nem megy rá. De ebben az esetben ez nem így volt, tehát ön egy hídépítő volt, és nagyon sokat segített nekünk, és a kritika is sokkal objektívebb. De most megengedek magamnak egy viccet, hogyha a klónozás megengedett lenne az EU-s bürokraták számára, akkor vigyázzon, hogy nem magáról modellezzék a többit. Uh, Köszönöm szépen. Dornánó asszony? c'est à moi, pardon, merci. Euh, oui, merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt igazgató úr. A REACH alkalmazásával kapcsolatban, illetve a különböző vállalatok kockázat elemzésével kapcsolatban. Nos, van itt egy olyan hatás, amire nem számítottunk, sokszor a KKV-k, vagy a különböző vállalatok inkább visszavonják a termékeiket, mint hogy átmenjenek ezen a fájdalmas, bürokratikus eljáráson. Erre mit lehetne lépni? Aztán az ügynökség személyzetével kapcsolatban tudom, hogy önnek is végre kell hajtani a személyzet csökkentést. Ez azt jelenti, hogy az endokrin disruptorok esetében semmilyen plusz segítségre nem számíthatnak ilyen szempontból. Hogyan lehet mégis megmagyarázni azt, hogy új személyeket szeretnének fölvenni, akiket erre a feladatra alkalmaznának? Köszönöm, Dali asszony. Köszönöm szépen, önök asszony. Dasszert úr, üdvözlöm. Köszönöm, hogy ellátogatott ide. Ez egy nagyon friss üde prezentáció volt az ön részéről, főleg tudván, hogy ön mögött van már tíz munkával eltöltött év az ügynökségnél, és nem sokára elhagyja majd az ügynökséget. Nem a múltra szeretnék rákérdezni, hanem arról, arra szeretnék rákérdezni, hogy én úgy látom, hogy amit már elmondott nekünk, az egyrésztről egy ördögi kör. A fogyasztók biztonságos termékeket szeretnének, olyan termékeket, amelyek sem a környezetre, sem az egészségükre nem károsok. De ön két kihívást említett. Egy, a, a termékekről szóló adat mennyisége nem túlságosan nagy. Említette a kockázatok a kockázatokat, amelyek az ön, amelyekre az önök ügynöksége mutat rá, illetve azt is mutatta, hogy az adatok nem mindig megbízhatóak. És azt is említett, hogy a vállalatok túlságosan rövid távon gondolkodnak, amikor nem adnak több adatot. Hogyan lehet ezt az ördögi kört megtörni? Említette, hogy az ügynökség az ipar ipartól is számít bevit, bevételre. Ön szerint mit lehetett tenni annak érdekében, hogy az ipar megbízható információt biztosítson, és ne csak a minimum adat mennyiséget adja át, hanem olyan adatokat adnak, amelyek alapján önök el tudják látni a munkájukat. Tehát biztonságos termékeket tudnak majd piacra dobni, amelyek az emberek, illetve a környezet számára is biztonságosra. Köszönöm, Áli asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is köszönöm ezt az előadást, ami egy kicsit más volt, és ez már elhangzott, egy kicsit szokatlan volt és érzékeltem némi melankóliát is az alaphangjában, és remélem, hogy valóban ez őszinte is volt, és ön valóban úgy gondolja, hogy jól végezte a munkáját, és talán egy kicsit fél is, egy félelem is vegyült ebbe a hangba a jövő szempontjából, de ezt lehet, hogy csak én érzékelem így. Korábban beszéltünk a költségvetésről, és ön is az ügynöksége szempontjából le kellett, hogy nyelje azt a keserű pirulát, hogy két helyjel kevesebb van most már munkahelyjel, és azt hiszem, hogy ez nem a helyes irány, hiszen egyre több vegyi anyag kerül a piacra, egyre bonyolultabbak ezek, egyre komplexebb ezeknek az értékelése, és nagyon sok elemzést folytatunk ezzel kapcsolatban a parlamentben, és hogyha ezzel párhuzamosan csökken a személyzet és a költségvetés, azt hiszem, hogy ez egyértelműen helytelen csapásirány, és egy filozófiai kérdést szeretnék feltenni. Több vegyi anyag van-e a jövőben egy ilyen ügynökség számára? Kérdem én is. Ez azt jelenti-e vajon számunkra az Európai Unióban, hogy erősítsük a munkát, és az önök munkáját könnyítsük. Köszönöm szépen. Brel úr, köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm, hogy eljött az igazgató úrnos. Említette, hogy az Európai Vegyi Ügynökség Finnországban székel, és ön elmondta, hogy nagyon jó vendéglátója volt Helsinki ennek az ügynökségnek. Brit képviselő vagyok, és önök is tudják, hogy, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót. Számos ügynökségünk van, hogy önök is tudják az Egyesült Királyságban, és ők nyilvánvalóan a vesztesei ennek a folyamatnak. Nem szeretnék politikai mélyvizekre evezni, nem erre hívom meg ön, de arra kérem, hogy kérem világítsa meg az ön perspektívájából, az ön ügynöksége szempontjából, hogy mi volt a pozitívuma annak a ténynek, hogy Finnország hogyan profitált abból, hogy ő volt a vendéglátó országa, ő, adta, ő adja a székhelyet ennek az ügynökségnek. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, ezek voltak tehát a tagok kérdései. És most talán a válaszok ideje következik, vagy talán a bizottsághoz fordulhatunk. Nem, mégsem, akkor megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen akkor talán sorrendben haladnék. Most az első kérdés a kínai látogatásommal volt kapcsolatos, ahol alapvetően valóban elmondható, hogy a kínai kormány nagyon komolyan aggódik a közegészségügyi kérdésekben és a környezetvédelemben, és szeretnék javítani a jogszabályaikat eddig úgy tűnt, hogy az volt a prioritás, hogy a Tianjingi eseményeket a jövőben elkerüljék, ahol például egy vegyi gyár felrobbanásával ezer halálos áldozatot követelt ez az esemény. Itt tulajdonképpen népegészségügyi és környezetvédelmi kérdésekről van szó, amit említettem, tehát konkrétan a fizikai jellemzőkkel most kezdtek el foglalkozni ezen vegyi anyagok esetében, és ezért nagyon nyitottak voltak véleményem szerint a kínai hatóságok, a minisztériumok is, és nagyon szeretnének tőlünk tanulni, és szeretnék elérni ugyanazt a védelmi szintet a jogszabályokkal, mint amit mi elértünk. Illetve valóban azt is tapasztaltam, amitől féltem is, hogy a felülvizsgált Toszka tulajdonképpen versenytársunk lesz, de mm, a kínaiak nem úgy gondolják, hogy az amerikai csapás irány a legjobb irány, Vagyis azt gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly lehetőség, jó hír volt ez is Európa számára, el tudjuk adni jobban a termékeinket a kínaiaknak a jövőben, ez is mutatja, és itt nem csak a kínai polgárok egészségét védjük, hanem megadjuk a kínaiaknak is azt a lehetőséget, hogy nagyon sok terméket exportáljanak nekünk. van, amit most Juan Junak hívnak, a játékok az Európába importált játékok 70%-át Kína termeli, és ezek, ezen játékoknak a 70%-át ebben a városban készítik, tehát az egésznek az 50%-ában részesednek, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan profitálhatunk mi is a termékbiztonság területén, például, hogyha ezt a területet szabályozzuk, vagyis Például még egy KKV helpdesket is hajlandóak voltak a kínai hatóságok nyitni, hogy a normákat javítsák, a gyártási normákat. Tehát ezek nagyon-nagyon pozitív fejlemények, ezt elmondhatom. A második dolog, a 2018 éves határidő, nagyon fontos ez a határidő valóban, és mondhatom, hogy az első jelek nem igazán biztatóak, mivel sokkal kevesebb KKV regisztrált, mint gondoltuk, és nagyon alacsony az egésznek a, a volumene, vagyis úgy tűnik, hogy a KKV-k visszafogottak Európában. Egyúttal egyre több adat megosztási vita is tapasztalható, mivel a KKV-kra kírót díjak nagyon alacsonyak, de a végrehajtási aktus dacára nagyon komoly diakkal kell küzdeniük a KKV-knak az adatcsere területén is. Ezzel elindítottunk egy eszmecserét a bizottsággal, illetve az ipari szektor képviselőivel, és szeptemberben vagy októberben már sokkal világosabb iránymutatások mutatások keletkeznek majd reményeink szerint a, az adatmegosztás területén, vagyis fontos az, hogy ezek a vállalkozások benne maradjanak a szektorban, hiszen most az a fenyegetőznek többen, hogy egyszerűen kivonulnak a piacról. Vagyis itt azért még sok munka áll előttünk egyúttal. Azt is látjuk, hogy a 2018-as díjak talán túlbecsültek, ez is kezd kirajzolódni, vagyis elég jó az esélye annak, hogy kevesebb lesz a bevételünk ennek következményeképpen, mint terveztük korábban. A bizottság ö, folyton arra ösztönöz minket, hogy illetve azt mondta régen, hogy túlságosan sok a díjakból származó bevételünk, most viszont már ez csökkenni fog. Itt legalább száz emberes átmeneti tímre van szükség, amelynek az lenne a feladata, hogy minden egyes dossziét megnyisson, és ne csak, a, a szám, ne csak az informatikai rendszerekre bízza ezt, és itt már legalább 50 emberről beszélünk jövőre. Akkor mielőtt jó, később még erre rátérek erre a személyzeti kérdésre, de most még először Pocsúr kérdésére. Világos az, hogy valóban vannak tudás szakadékok, amelyeket szeretnénk befedni. És önök is tudják, hogy a magas kockázatú biocid, pesticid és egyéb egyi anyagok kérdése nagyon izgatja önöket is, és valóban az a helyzet, hogy a helyes példával kell előjárnunk. Valóban listázni, lajstromozni kellene nagyon világosan ezeket a vegyületeket a lehető legkorábbi időpontban, hogy alternatívákat állíthasson elő az ipari szektor megfelelő időben, és önök is említették a, a biocidek esetét. Ahogy önök is tudják, mi csak a kockázat elemzés feladatát kaptuk meg, ez a mi feladatunk tehát. Ezt az elemzést végezzük el a CLP kritériumokkal szembeállítva, az antibiotikumok kihatása nem része ennek az elemzésnek vagyis nincs jogalapunk arra, hogy az antibiotikumokat is figyelembe vegyük. És ugyanilyen formában a glifocidákat sem elemezzük ebből a szempontból, tehát nem értékeljük, nem elemezzük a, a gabonavédelmi felkerekített értékeket. Ez inkább az EFSA asztalára tartozik, és a, a glifocid anyagok kockázatainak az elemzését neki kell elvégezni, és aztán a tagállami hatóságok fogják eldönteni, hogy mit lehet permetezni, és mit nem. Vagyis itt világos feladatmegosztás van ezekben az engedélyezési folyamatokban. Aztán elhangzott egy erős, egy elég erős kérés a tekintetben, hogy a Monsanto dokumentumok arra kellene, hogy késztessenek bennünket, hogy felülvizsgáljuk az egészet, az egész rendszerünket, értékelési rendszerünket, hiszen már évtizedek óta egyre inkább a vállalatokra helyezzük a bizonyítási terhet, és a vállalatok azok, akiket megkérünk arról hogy teszteljék ezeket a vegyi anyagokat a GLP normákkal, ők hasonlítják ezeket tehát össze, és független laboratóriumokkal végzik ezt. És itt természetesen az USA-ban a Monsanto-ról elterjedt az, hogy manipulált bizonyos tanulmányokat, vagy felülvizsgált bizonyos tanulmányokat, de erre nincs bizonyítékunk a manipulációra. A laboratóriumi tesztek manipulációra nincs bizonyítékunk, az EFSA-ban viszont ezek az eredmények a legfontosabbak, a közhatóságok tehát ezekkel az adatokkal operálnak. Fontos tehát, hogy világos legyen, hogy ezen laboratóriumi eredmények mik, és fontos, hogy a saját teszteiket is elvégezzék, de kifizeti meg ezeket a hatósági teszteket? Nem tudjuk azonban gyökeresen megváltoztatni már holnapra a rendszerünket, és köszönöm szépen a kedves szavakat és a tekintetben, hogy az utóbbi tíz évben mit értem el én személyesen, és tudjuk azt, hogy valóban ez igaz, hogy amikor elkezdtem a hatásvizsgálattal, a javaslat hatásvizsgálatával a munkát, akkor volt egy együttműködési gyakorlat, és ezáltal sikerült bizonyítanunk az, hogy hogy a jogszabályok kihatása kezelhető, ricset valóban teszteltük érdemben, megnéztük, hogy működik-e a gyakorlatban, mielőtt végrehajtottuk volna, és volt egy nagyon-nagyon erős csapatmunka valamennyi érintett fél között, nem csak az ipari szektorban, hanem a a nem kormányzati szervek és a szakszervezetek körében is, és ennek köszönhetően a társadalmi elfogadottsága is nagyon komoly volt a REACH-nek, és itt összességében a vegyi anyagokba vetett bizalom és az, a minőségbe vetett bizalom is javult, és az Euróbarométer felmérésből is tudjuk azt, hogy a fogyasztói bizalom a vegyi anyagokban óriási tűnőt az utóbbi tíz évben, ezt is figyelembe kell venni, a REACH-nek is köszönhető ez természetesen elsősorban. Ami pedig a KKV-kat illeti, már említettem, hogy nagyon-nagyon sokat tettünk, hogy javítsuk az iránymutatásunkat, különösen a KKV-k számára, de nagyon fontos azonban, hogy még olcsósítsuk ezt a regisztrációt, ezt a rajsomba vétet, hogy ők is elérhető áron kaphassák ezt meg múltbeli radikális megoldásokat nem fogadták el sokszor a felek, de most olyan megoldásokat keresünk, amelyek már a mai jogi keretnek megfelelő megoldások, és azt kell garantálnunk, hogy a lehető legtöbb KKV ben marad ebben az ipari szektorban, és nem hagyja el a piacot, hiszen a nagyvállalkozások és a KKV-k adják meg a hozzáadott értéket, véleményem szerint a társadalom szempontjából is. A REACH végrehajtása. Itt azért volt néhány Alapvetően azonban bemutattuk, hogy megvan az egyensúly, az egészség és a környezet, illetve innováció és versenyképesség között. Tehát ez a megfelelő egyensúly, amit elérhetünk, és a megfelelő egyensúly pedig garantálja, hogy a jogalkotásra lehető legjobb anyagokat érjünk el. Itt a jelszónk a fenntartató fejlődés. Éppen ezért szorgalmaznunk kell a fenntartató fejlődés annak érdekében, hogy az európai ipar versenyképes legyen. A személyzeti ügyek kezelése, igen, nagyon nehéz az ügynökséget öt évvel az alapítása után csökkentett személyzettel működtetni úgy, hogy nőnek a feladatai. Tehát mindenképpen új feladatok vannak, és egyrészt örültem, hogy ezt részben kompenzálták a biocidek hozzánk kerülése, és mindenképpen sokkal többet kell tennünk majd kevesebb forrással, anyagi és emberi forrással. Most pedig azt hallottuk, hogy először kell úgy dolgoznunk, hogy megvizsgáljuk a munkahelyi kitettségek határértékeit, tehát új munkaterületek jelentkeznek úgy, tehát az endokrin diszruptorok, és nem kapunk új embereket hozzá. És természetesen nem kezdhetjük a munkát jövőre úgy az új feladatokkal, hogy nincsenek új embereink. És tehát igazából el kell érnünk a célunkat a határidőre úgy, hogy kevesebb emberünk van, és természetesen több embere van szükség, éppen ezért azt kérjük, hogy ne vegyenek ki hat státuszt a reach De hogyha 2019-ben mindenképpen csökkenteni akarnak, akkor igazából erre azt válaszolom, hogy tíz emberre többre van szükségünk. Tehát nem hattal kevesebbre, hanem tízzel többre. És az eredeti elképzelés az volt, hogy 6 mínusz 4, de 6-tal több kell. És hogyha most megnézzük, hogy a biztonságosabb termékekkel most mit csinálunk, olyan termékekkel, amelyekről nincsenek megfelelő anyagaink, és Tehát a bizottsággal is sokat tárgyaltunk, tehát és itt nagy mértékben a nanotechnológia is érintett. És nem könnyű a dolgunk, hogy további információt kérjünk a nano anyagokról, tehát mindenképpen további bizottsági munkára van szükség, hogy tisztázzuk a helyzetet, és a jelen dokumentumok alapján nem tudjuk a cégeket jogilag kényszeríteni, hogy megadják nekünk a szükséges információkat. Ami az egyéb anyagokra, adatokra vonatkozik, amelyek nem feltétlenül szükségesek, azok esetében nem tudjuk, hogy hogyan kerüljünk ki az ördögi körből. Pillanatnyilag azt szeretnénk felmérni, hogy a reach cset hogyan tudjuk rendszeresen frissíteni. Hiszen az ipar elég gyakran félreértelmezi a rícset. Hiszen az ipar azt gondolja, hogy megvan a rics kész, és az nem változik. És itt eh, igazából van egy cikk, amelyben kilenc előírás van, tehát ezt mindenképpen fel kell dolgozunk, és újítanunk kell. Tehát szerintem itt a végrehajtási aktusra mindenképpen szükség van, és a rincset is meg lehet változtatni úgy, hogy a vállalatok komolyan vegyék a munkájukat. És mindenképpen szükségesek az új információk, szükségesek az új volumen adatok, és minden egyéb információ. És személyesen az a véleményem, hogy nem jó az, hogy egy cég soha ne fizessen, egyszer fizettek, de igazából az anyagokat állandóan frissíteni kell, és a tudományos munkának is folytatódnia kell, állandóan. Tehát természetesen az a normális, hogy 5-10 évente egy vállalat minimálisan ilyen időközönként updatolja a dolgait, és illetve updatoltatja, és ezért meg kifizeti a megfelelő díjat. Tehát mindenképpen meg kell nézni, hogy hol lehet segíteni, és hogy tudjuk garantálni, hogy minőségi anyagaink vannak minden tekintetben. Már tisztáztam ezeket az elemeket, tehát amelyek összefüggenek a személyzet csökkentésével, tehát az endokrin disruptorokkal kapcsolatos dolgokat is vázoltam, és a bizottságot arra kértünk, hogy három nyilatkozatot bocsásson ki, amelyek eredménye esetleg az új személyzet. Lehet egy az endokrin diszruptorok, a peszticidek és a foglalkozási kitettségi szintek tekintetében. És ezekkel be tudjuk mutatni, hogy így sokkal több hozzáadott értéket hozunk létre, mint más, és hogyha ezzel a három területtel jövőre elkezdünk dolgozni, akkor igenis további emberekre van szükségünk, tehát mindenképpen szükségünk van egy pénzügyi kimutatásra is, hogy ebben a tekintetben mit tudunk tenni. Ebbe beletartoznak a mérgező anyagokat vizsgáló központok is, és a bizottság már megkért minket, hogy csináljunk egy megvalósíthatósági tanulmányot, hogy amikor KKV-k vagy nagyvállalatok vegyszereket juttatnak a piacra, akkor mi hogyan reagálunk erre. Tehát körülbelül itt 50 jogalkotási anyag van, és igazából itt ezek a vállalatok már nem látják a fától az erdőt. És Igazából el, el fogjuk készíteni a megvalósíthatósági tanulmányt. És most végezetül Finnország, illetve Nagy-Britannia. Mi volt Finnország fő előnye, mik voltak Finnország fő előnyei, itt mit érhettünk el. Tehát nem hinném, hogy pénzügyi hasznokról számolhatnék be, de nagyon fontos az, hogy meglegyen a megfelelő infrastruktúra. És Finország például leasingelte ezeket az épületeket, mielőtt az ECHA létezett volna. És segítettek, hogy kiválaszok a megfelelő épületeket, hogy legyen építési engedély, konferencia, termekre, infrastruktúrára, és garantálták, hogy minden időben megvolt. Úgy vélem tehát, hogy ez nagyon releváns és kifizetődő olyan tekintetben, hogy tízezer látogatót hoztunk Finnországba, és ez természetesen az országnak is nagyon pozitív hozadékkal járt. Tehát most az első 14 év után új épületet keresünk, és Finnország is támogat majd minket abban a tekintetben, hogy megtaláljuk a megfelelő épületet. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációt. Köszönöm a profi hozzáállást, köszönöm a munkáját, és sok szerencsét kívánunk. Köszönöm szépen. Kedves kolléganő kollégák, áttérünk a következő témánkra. Egy vélemény tervezetről van szó, a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsítása. Az ITRE saját kezdeményezésű jelentéséről van szó, a bizottság közleményére reagál, és részünkről EK úr illetékes a tervezetét. most pedig szeretném átadni neki a szót. Öné a szó, EK úr. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, Elnök asszony, igen, tisztelt kolléganők és kollég. A fosszil energiáról, a tiszta energiára, zöld energiára való áttérést az Európai Unió természetesen szorgalmazza. És nagyon sok előnyel jár. Ezek az előnyök a társadalmat érintik, a fogyasztókat, és természetesen a gazdaságot is. Azonban figyelnünk kell arra, hogy kinek használnak ezek az előnyök igazából. Én elvárnám, hogy a fogyasztók és a KKV-k is jobban kihasználhatnák a jövő energiapiacait, és hogy ebből hasznot is húznak. Tehát a szén szegény innovatív megoldások szorgalmazandók, hogyha belegondolunk a klímaváltozásba, belegondolunk az egészségre leselkedő veszélyekre, amelyeket a jelenlegi energiahordozók rejtenek magukban. Természetesen azon kell fáradoznunk, hogy a zöld energiához való hozzáférés Európában egyszerűsödjön. Sajnos még túl sokan vannak, az Európai Unióban, akik nem férnek hozzá az olcsó, tiszta energiához. Éppen ezért megfelelő klímát kell teremtenünk az innovációk és beruházások tekintetében, amelyek az energiaszektoron belül szorgalmazzák az innovációt. Ehhez pedig egy minőségi szabályzó keretre van szükség, hogy ez garantálja a közszféra biztonságát is. Az energia átmenet nem képviselheti csak is a nagyvállalatok érdekeit. Tudatosan figyelembe kell vennünk, és prioritást kell adnunk a társadalom igényeinek. Tehát belegondolunk a légszennyezésbe, a környezetrombolásba, az egészségünk romlásába, amelyek mind-mind a fosszilis tüzelőanyagok következményei, tehát ezeket a károkat nem a vállalatok viselik, hanem a társadalom. Tehát a foszilis tüzelőanyagok eh, megakadályozzák az egészséges, tiszta átmenetet a tiszta energiákhoz. És éppen ezért arra kérem az Európa Bizottságot és a tagállamokat, hogy országspecifikus mérhető ajánlásokat tegyenek. Tehát nagyon fontos témáról van szó, és már most örülök az eszmecserének. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Eck úr. A kollégák felé fordulok. Lavia úr az első. Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. Patricello úr nevében szeretnék hozzászólni, és sajnos már nem tudott eljönni. Felolvasnám, amit elküldött. Az Európai Parlament az elmúlt években mindig amellett állt ki, hogy a versenyképes európai gazdaságá kell úgy átállni, hogy közben alacsony legyen a szén tartalom nem szabad a környezetvédelmet ellentétes célként értelmezni, mint a munkahelyek teremtése. Mind a két cél mellett nagyon nagy határozottsággal ki kell állnunk. Az Európai Parlament leginkább a technológiák kiépítésére tette a hangsúlyt, sajnos nem figyeltünk eléggé arra, ami annyira, annyira fontos az európai polgároknak, mégpedig az, hogy megfizethető legyen a világítása vagy a fűtés. Most viszont az lenne az elképzelés, hogy az európai fogyasztó lenne az energetikai hálózatok középpontjában. Versenyképes megoldásokra van szükség, ugyanakkor alacsony szén felhasználásra, ez tehát csak pozitív lehet. A bizottságnak többféle pénzügyi eszköze van, amelyekkel ezeket a célokat meg lehet oldani, vagy el lehet érni. Mindenképpen támogatom azt a bizottsági elképzelést, hogy az értéklánc, az innovációs értéklánc összes elemét támogassák. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell tenni azt, hogy az önkormányzatok és a KKV-k is elérhessék ezeket az eszközöket. Nem szabad a tagállamok adott, által adott ö, ö, támogatásokat csökkenteni, csak abban az esetben, hogyha azokat magas széntartalmú gazdaságra adták. A bányászati szektorra különösen oda kell figyelni, hiszen ennek szociális következményei is lesznek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell szerezni a tagállamok politikai támogatását. 2050-ig meg kell azt oldani, hogy az európai gazdaságban a lehető legnagyobb mértékben kivonják a szenet. Természetesen az is egy hatalmas kihívás, hogy, a, hogy megoldjuk a, a cserét például a, a hőszigetelési technikák cseréjét megoldjuk de a tagállamoknak is oda kell figyelni erre a kérdésre. Olyan épületekre van szükség, amelyek megfelelő hőszigeteléssel rendelkeznek, sajnálatos módon kevés ilyen épület van még, ez ügyben kéne elmozdulást elérni. Ami az innováció finanszírozását illeti, a crowdfunding egy kiváló megoldás, hiszen így az európai polgárok közvetlenül is részt vehetnek az innovációs folyamatban, úgyhogy ezáltal közelebb kerülünk a tiszta energiákhoz. Tehát kollektív finanszírozás. Azt gondolom, hogy ezáltal a négy prioritást is támogathatnánk, megfelelő tárolás, elektromobilitás, illetve pozitív energetikai leírással rendelkező épületek. Köszönöm szépen a mai vitát, köszönöm azokat a észrevételeket, amik mai napon fogunk majd hallani. Megpróbálom a kollégákkal, megpróbálunk természetesen úgy egyeztetni a kollégákkal, hogy mindenki számára hasznos jelentés szülessen. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Lavia, köszönöm Patricello úrnak is az üzenetét. Tereszeszkú úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2016. novemberében jelent meg egy csomag, Tiszta Energia az összes európai számára címmel. Nos, az Európai Uniónak van a kötelezettségvállása is a Párizsi Egyezménnyel kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy a bizottsági javaslat alapja a kvalitatív elemzés, illetve a különböző megt- energia megtakarát, megtakarítási forgatókönyvek kombinációja. Ez a mostani csom- csomag az első alkalom Európa számára arra, hogy megpróbálja elérni a célkitűzéseit, úgy, hogy közben párhuzamosan betartja a, a Párizsi Egyezményt is. A tiszta energiával kapcsolatos innovációt mindenképpen támogatni kell. A bizottság javaslata a kutatás, innováció és versenyképesség kérdéseit feszegeti az energiaágazatban a nagy eredményekhez, nagy ambícióra is szükség van, de vegyük figyelembe azt, hogy ezek az irányelvek tiszta és biztonságos környezetet kívánnak teremteni a polgárok számára. A fogyasztónak kell az energiarendszer közepén, középpontjában állnia, hiszen a cél az, hogy alacsony szén felhasználású energiái megoldásaink legyenek, ehhez nyílt innovációs rendszeren kívül máshogy nem lehet elérni versenyképes, alacsony ö, megoldásokra van szükség, decentralizált energia, energia körökre, és az innovációt is mindenképpen segíteni kell. Hogy ezt megtegyük, az egyrészt, egyrészt szürgősen megoldandó, másrészt pedig egy kiváló lehetőség. Mindenek a kulcsa az innovációban rejlik. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért, Bizonyos módosítóim lesznek, majd alapvetően átfogalmazással átfogalmazást fogok majd alkalmazni. Szeretném, hogyha ennek a nagyon bonyolult folyamatnak az összes dimenziójára rá látnánk. Ne felejtjük el, hogy az oktatás, tudomány, biznisz háromszögre mindenképpen oda kell figyelni, innováció nélkül nem létezhet, illetve Nagyobb támogatást kell úgy vélem adni azoknak a cégeknek, amelyek innovatív, elő, innovatív illetve tiszta energiára vonatkozó megoldásokat javasolnak. Köszönöm. Köszönöm, Tanaszesz úr. ecr valaki esetleg? Alde? Zöldek. FDD? Tornáno asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, ekkor ezt a prezentációt. Én is hiszek abban, hogy az innovációt segíteni, támogatni kell a megújuló energiaforrások területén. De az ön az ön jelentése alapigazságokból indul ki, ez így van, de azért bizonyos tart- fenntartásaim azért vannak, néhány dolgot pontosítani szeretnék. Először is az ipar igenis megfizeti a, egyrészt e, megfizeti az árát a szennyezésnek, ön nem ezt írja a jelentésében, ez a szennyező fizetel alapja. Nos, szerintem nem kell alul becsülni azt, hogy az ipar mennyire vesz részt ebben a kérdésben. Aztán a támogatások, amelyek, e, azok a támogatások, amelyek a tiszta energiára irányulnak, ezek pozitívak, de úgy gondolom, hogy mindenképpen állami forrásból is támogatni kell ezeket a technológiákat. Szerintem azonban mindenképpen a semleges technológiára, semleges technológia elvére kell alapoznunk ezt az eljárást. A cél az, hogy azt gondolom, hogy jelenlegi technikai adottságok alapján nem, nem túl realisztikusak azok a célkitűzéseket, amik az Európai Unió megszabott magának. elnézést nem tudom kimondani. Gondolom érték, mire akarok mondani. Egyszer nem tudom kimondani a szót, elnézést. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm. Még valaki esetleg? Brennan úr. Köszönöm szépen. Holnap a LULUCF-ről fogunk szavazni, ugye? Az energiahatékonysággal kapcsolatban energi- megtehetjük azt, hogy energiahatékony házakat építünk. A fából történő építkezés ennek egyik módja, de energia hatékony házakat más anyagból is lehet építeni, Természetesen a faházak is lehetnek energiahatékonyak, de más épületek is lehetnek energiahatékonyak. Sajnos azonban, amikor létrehozzák ezeket az egyéb anyagból készült energiahatékony házakat, akkor túl nagy, energia, túl nagy az energia költsége ennek. Tehát ez az előnye a fa házaknak. A LULUCF jogszabályjal kapcsolatban, ahol egyébként az összes frakció támogat minket, az lenne, hogy ösztönözzük az Európai Unióban a faházak építését. A szén kibocsátás 8%-a abból származik az egész világon, hogy betont hozunk létre. Tehát, hogyha betont mondjuk fával tudjuk felcserélni, akkor is teszünk valamit a klímaváltozással kapcsolatban. Tudom, hogy konkrétan erre valahogy reagálni, hiszen arról van szó, hogy amikor betont, betont készítenek, akkor egy vegyi reakció miatt széndiokszid kerül a légkörbe. Tehát, hogyha acélt és a betont az építőiparban fe, fával cseréljük fel, fa anyaggal, akkor mondom, teszünk valamit a klímaváltozás ellenében. Mondom, a LULUCF szavazás holnap erről is fog szólni részben, és az összes frakció eddig támogat minket azt javasolnám tehát a jelentéstevőnek, hogyha lehet, akkor az épületek esetében a fa házak építését is, amint, amennyiben lehetséges, vegye be a jelentésbe. Köszönöm. Köszönöm, bizottság következik. Tulkens úr. Jó, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. És az Európai Bizottság köszöni ennek a parlamentnek a, ezt a kiváló munkát, köszönjük ezt az állásfoglalás tervezetet és a javaslatokat is. A szakbizottság támogatja ezt a szakpolitikai kezdeményezést, és nagyon fontos segítségnek tekintjük ennek a közleménynek az összeállításában, hiszen ez van most folyamatban. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok hozzáférhetőségét javítsuk a szénszegény megoldásokhoz. Ez a legfontosabb célkitűzés. A tiszta energia, innováció folyamat felgyorsításának az alapvető eleme, nagyon fontos a magánidentitások eh, és a közszektor szereplőinek elkötelezettsége, ezt a közleményben is tükröztetjük, és nagyon fontos ez a végrehajtási fázis szempontjából is. Fontos az, hogy fokozatosan kivezessük azokat a rendszereket, amelyeket a tiszt, amely a tiszta energia ellenében hatnak, és ez az egész eh, tiszta energia csomag része az árak és a költségek alakulását szorosan monitorozzuk, és a foszilis energiaforrások alakulását is figyelni fogjuk a G7 és a G20-as elkötelezettségek mentén. Az Energia Unió irányítás kontextusában az az elvárásuk, hogy a tagállamok a jövőbeli integrált energiacsomagok összeállítása során a fosszilis energiaanyagok kivezetésében gondolkozzanak, fontos a modernizáció az Európai Uniós ipari szektorban, és ez a fenntartható fejlesztési célok részét is képezés. Ez a, tiszta világos innováció fejlesztésében is rejlik. Fontos, hogy az egész Európai Unióban a tagállamok együttműködjenek egymással. Köszönöm szépen. Ek úr esetleg nem szeretném hozzászólni? Nem? Köszönöm. Akkor Július 20-a, elnézést, majd az elnök az, hogy július 12-e a határidő. 11 óra a módosítók benyújtásának a határideje, és szeptember 28-án fogunk erről szavazni. És ezt előre bocsátva továbbra is léphetünk a következő napi rendi pontunkra, amely egy ellenvetés, kifogás, mégpedig a génmanipulált szójabab kapcsán a 106-os határozat. És itt egy határozat tervezet, tehát mérlegelünk számos társelőadóval, és meg is adom a szót elsőnek Szász úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, elnök asszony. Különösen a zöldekkel, a szociáldemokratákkal, a liberálisokkal és a néppárttal közösen nyújtottuk be ezt, a, ezt a kifogást. Itt az agrártudományok vidékén vagyunk, és szeretném bemutatni ezt a témát, mindannyian ismerjük a rendeletet, amelyben az szerepel, hogy nem szabad negatív kihatással bírni az ember és állati egészségügyre ezen rendelkezéseknek. És idén az EFSA adott egy ezzel kapcsolatos állásfoglalást. Ezen javasolt importok kapcsán és holnap ugye szavazunk a határozatról, de elmondtuk azt, hogy világos az, hogy a tagállamok nagyon komolyan bírálták a konzultációs folyamat során erről, ezt a rendelkezést, és említették, hogy nem volt megfelelő konzultáció, igenis vannak negatív kihatások az állat és emberi egészségre, és nem volt megfelelő az egész hatásvizsgálat. A tagállamok kihangsúlyozták, hogy nem voltak megfelelő tanulmányok, nem fettek le mindent ezek a tanulmányok a kockázatelemzés kapcsán, vagyis ez egy nem lezárt folyamat, és ezért az e preambulumon azt is mondjuk, hogy hogy a diklofinál esetében, illetve a növényvédőszerek esetében nagyon komoly hiányosságok vannak, és látjuk, hogy vannak negatív kihatások az embrió fejlődésre, a hormonháztartásra, a diszruptív hatással vannak ezek az anyagok, toxicitást, toxicitást is láttunk. És a 1107 per 2009-es rendelet visszavonásához kell, hogy ez vezessen. És ez az A2K preambulumban is megjelenik. Ezen indítvány beadásával, tehát szeretnék felhívni a figyelmet erre az EFSA állásfoglalásra, és szeretnénk kihangsúlyozni, hogy különösen a fejlődő országokban komoly negatív következményei lehetnek ezen ö, szerek alkalmazásának. Itt több százezer ember egészsége forog kockán a szerek alkalmazása nyomán, és egyúttal az Európai Unió a fenntartható fejlődési célokat is rögzítette, és itt az egyik célok, célszövegében a káros vegyi anyagok okozta halálokról is beszél a szöveg, és az egyik cél az, hogy komolyan csökkentsük ezen halálesetek számát. Elköteleztük magunkat, amellett, hogy koherens szakpolitikát folytatunk ezen a területen, és a bizottság az értékelésében, az ilyenfajta importok értékelésében a kétséges, kockázatos anyagok kapcsán egyértelműen figyelembe kell, hogy vegye ezen törülmény, körülményeket, és a, az, ezen termékek importjánál azt kell figyelembe venni, hogy ezen termékek használata növekszik a fejlődő országokban, és ennek nagyon komoly negatív kihatásai lesznek. Az ENSZ jelent említését is említi a szöveg, illetve azt az azt a határozatot, amit említettem, és remélem, hogy ez a szakbizottság is nagyrészt támogatja majd ezt a kezdeményezést. Nagyon fontos, hogy világos politikai jelzést küldjünk a bizottságnak, világossá kell tenni az, hogy nincs politikai támogatottsága aritmetikus szempontból sem ennek az anyagnak. A miniszterek tanácsa is ugyanezt mondja, a Koreper szisztematikusan kudarcot vallott, nem kapott támogatást az importok kapcsán. Köszönöm szépen, nem látok egyéb jelentkezőt. Akkor átadom az árnyék előadóknak a szót. Ajúzó asszony. Sí. <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fjellner úr az árnyék jelentéstevő nálunk a frakcióban nem megkért, hogy mentsem ki, ma nem tudott eljönni. És ha megengedik, a nevében szeretném szorozó elmondani, hogy mit is gondol erről a kérdésről. Két kérdést, két kérdést kell felvetnünk. Egy, vajon a bizottság túllépette hatáskörén, illetve megtörtént-e a tudományos elemzés és tanácsadós. Szerintem egyik esem se valósult meg, Az EFSA zöld fényt, zöld utat adott 2016 márciusában ezeknek a génmódosított szója magoknak, és arra jutottak, hogy ugyanolyan hatással van az egészségre, illetve a, az egészségre, illetve a környezetre ez a típusú génmódosított szója, mint bármely más szója. Nos, több anyag esetében is vizsgálódott, akkor az EFSA a több génmódosított anyag esetében mi erről véleményt fogalmaztunk meg. Nos, a jogszabály alapján az EFSA-nak kell szakvéleményt kiadnia, és hogyha az EFSA ezt megteszi, akkor nekünk, parlamentnek bíznunk kell ebben a véleményben. Fjellner úr azt gondolja, hogy komolyan nem lehet a hátsó ajtón megtámadni az összes EFSA féle szakvéleményt a génmódosított anyagokról. Egy dolog a anyagok használata, ez természetesen lehető legnagyobb mértékben meg kell próbálni elkerülni, főleg amikor a környezetre és az ember egészségére kározak. Más dolog viszont, hogy a génmódosított szója vajon rosszat tesz az egészségnek, illetve a környezetnek. Bebizonyosodott, hogy semmilyen káros hatásuk nincsen. Egyébként hihetetlen mennyiségű gémorosított szóját importálunk harmadik országokban, mert a szarvasmarháknak erre van szüksége, illetve általában az állattenyésztőknek, az állattenyésztők teszik ezt. Hogyha ezt nem tudjuk így megoldani, akkor nagy bajba kerülünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Görling asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió kockázat becslő rendszere genetikailag módosított termékek tekintetében a világ egyik legszigorúbbja. És eléggé erős, hogy meg tudja mondani, hogy a GMO termékek károsak vagy nem. Azonban a GMO eljárásokat tudományos evidenciával kell alátámasztani, és nagyon fontos a tisztességes piacra jutás szempontja is. És ez az EFSA egyik fő tevékenysége. És nagyon fontos, hogy megnézzük a toxicitás mértékét, és hogy megnézzük, hogy igazából milyen reziduum mennyiségek maradnak a termékekben. Stász úr azt mondta, és de lehet, hogy az angol tolmácsolásban ment el, hogy több százezer embert megölnek. A, megöl az egyik olyan hatóanyag, amely az anyagban benne van. Tehát nem tudom, hogy ezek a termékek tényleg gyilkolnak embereket, de szerintem uh, nevetséges az, hogy százezrek halnak meg egy hatóanyag miatt. Én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy a takarmány, amely állandóan a téma középpontjában áll, és a kritika középpontjában áll, erős nyomás alatt van. Tehát igazából mit, mit várunk el az állatoktól, hogy egyenek? Mit tegyenek az állatok? Tehát az Európai Unióban viszonylag önállatok vagyunk a takarmány tekintetében. A 72%-ot a takarmányból saját magunk biztosítunk az állatainknak, és igazából nagyon gyakran kampányolunk a peszticidek ellen, és a farmerek pedig igazából, mármint igazából környezetvédők tüntettek, és a bio dízel ellen, a üzemanyagok ellen, és nagyon sokan kampányoltak, általában a növényvédőszerek ellen, még akkor is, hogyha nincsenek benne olyan anyagok, amelyek veszélyesnek mutatkoztak, tehát igazából a termelőktől elvonják a lehetőséget, hogy megfelelő takarmány termeljenek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a tagállamok nem tudnak politikai akaratot azonosítani, hogy előre jussanak, akkor igazából más nyelven beszélünk, amikor ezekről a dolgokról szó van. Tehát igazából nem hinném, hogy ezek az érvek, amelyeket itt hallottunk, azok tényleg fenntarthatók. Tehát Európában a hagyományos mezőgazdaság és az innovatív mezőgazdaság ellentmondásban van, és itt tudományos és jogi eljárások vannak napirenden. De szeretnék egy személyes megjegyzés hozzáfűzni. Tehát én engem nagyon megtámadtak az NGO-k, amikor egyszer csak kijelentettem bizonyoságokról, hogy nem rákeltőek. És ez egyszerűen igazságtalan volt. És nem igaz, amit állítottak, semmi tartalma nincs, és Igazából, hogyha még egyszer ilyen sértéseket vágnak a fejemhez, akkor legközelebb az ügyvédem keresi meg őket. Tehát az, hogy az NGO-k hogy megtámadtak, az nem mozítja elő a dolgot. Igazából politikai, tartalmas politikai vitára lenne szükségünk. Tehát lehet, hogy itt más mezőgazdasági lobbycsoportok érdekeit akarják előre juttatni. És úgy tetszelegnek, hogy ők a civil társadalmat segítik. A civil társadalom érdekében nem áll, hogy egy hasznos állati protein ellátás legyen Európában. Köszönöm szépen, Görling asszony, Kádenbach asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megkésve is szót kaphatok. Az Agri voltam, mert meg vagyok győződve róla, hogy a környezetvédelem, a mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság nagyon szorosan összefüggenek. És most erre is szeretnék eh, reagálni Görling asszony megjegyzéseire. Igenis, nálam is lobbiznak, és van egy lobby csoport, amelyeknek nyitottak a füleim, a gyermekeim és a következő generációk. Az ő biztonságukról van szó, nem az élelmiszer mennyiségről, amit termelünk, és mennyi takarmányt termelünk, hanem itt a minőségről van szó, és a minőség pedig azt is jelenti, hogy a mai intézkedéseink az élelmiszerbiztonság területén hogyan hatnak majd ki a jövő generációjára. Tehát a nemzőképességükre, az egészségükre, a tiszta ivóvízre, a porzó rovarok létére, tehát nekem ezek a legfontosabb szempontok és nagyon fontos az, hogy a döntéseinket politikai szinten a kutatás és a tudomány adataira alapozzuk. Tehát a Monsanto dokumentumokból is láttuk, hogy ezek a kutatások, ezek a vizsgálatok nem mindig teljesen függetlenek, és nem mindig teljes mértékben átláthatóak. Sőt, a kiegyensúlyozottságról most nem is beszélek. Néhány tagállam jogosan kételkedik abban, hogy az EFSA ajánlásait tényleg be kell tartani, mert nagyon sok kérdés nyitva marad. És ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy eh, a DAS 864-4-et eh, jelenleg engedélyeznünk kellene, hiszen nagyon sok kérdés felmerül. És eh, igazából nagyon sok herbiciddel van dolgunk, nagyon sok a rezidúm az anyagokban, és most mindazokhoz fordulok, akik nem csak rövid távú termelési nyereségekre gondolnak, hanem mindenek előtt azzal törődnek, hogy Európában olyan mezőgazdaság legyen, amely fenntartató, és amely a következő generációk minőségi életét is lehetővé teszi, amit minnyáján kívánunk magunknak. Azt hiszem, hogy ez csak is akkor lehetséges, hogyha az új termékek engedélyezésénél, tehát nem csak a profit vezesse minket, hanem nézzük meg, hogy milyen hatása van ezeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valaki más? Nem? Akkor Brecki asszony a bizottság részéről parancsoljon. Elnök asszony, Stász úr, igen tisztelt képviselő, köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Nem az első alkalom, hogy a megjegyzéseinket megosztjuk önökkel igazából csak is azt ismételem, hogy az összes eljárási lépés betartottunk. Az EFSA egy nagyon átfogó kockázatvizsgálatot tartott, a tagállamok is kommentálták a kockázatbecslést, és az EFSA kutatásának az eredményei a véleményben is benne vannak, és igazából az általam vezetett munkacsoport is ismeri és a közvélemény is kommentálta, és az EFSA is reagált a közvélemény kommentárjaira. Ezen az alapon, és azon, a, azon tény alapján, hogy a tagállamok is felelősek, a bizottság megkérte a tagállamokat, hogy szavazzanak. Június 12-én szavaztak a tagállamok, és igazából ennek az eredménye az, és ez természetesen politikai okoktól, és nem biztonsági okoktól volt vezérelve. A bizottság be fogja mutatni majd az eredményt július 12-én, ezen a héten. Ami most a megjegyzéseket érinti, a bizottság az Európai Unió fejlődésnek a koherenciáját tartja elsősorban szem előtt. Olyan döntésről van szó, hogy a harmadik ország szabadon eldöntheti, hogy genetikailag módosított növényeket termel. Tehát szuverén országokról van szó, nekik nem írhatjuk elő, hogy mit termelnek. Másodszorban pedig tudnunk kell, hogyha ezekből az országokból importálunk, akkor az európai biztonsági normákat be kell tartani. Ez a legfontosabb prioritás. Tehát számomra nehéznek tűnik, hogy megértsem, hogy hogyan lehet ezt a politikát aláásni a mi GMO-ra vonatkozó jogszabályainkkal. Tehát a DAS bab, is meg kell felelni a rezidum szinteknek, ez egy külön jogszabályban található, másodszorban a kísérletek, amelyeket elvégeztek ezzel a szójababbal, minden herbiciddel és az összes herbiciddel együtt, és úgy tűnik, hogy az EFSA normáit teljes mértékben tiszteletben tartottak. Végezetül ismét a peszticidek jóváhagyása és a rezidum szintjét nem a GMO jogalkotás szabályozza, más jogszabályok, hanem amikor az Európai Unióba importálnak dolgokat, arra vonatkoznak bizonyos jogszabályok. Aztán volt itt még egy másik dolog az állásfoglalásban, ezt röviden említettem, ez ismét az a felszólítás volt, hogy függesszük fel a végrehajtási intézkedéseket, döntéseket amíg a bizottság nem készít elő egy másik javaslatot. Benyújtottunk egy javaslatot a tagállamoknak, hogy képesek legyenek korlátozni a területökön a GMO-kat, néhányan itt a fenntartató mezőgazdaságban lévő innovációkról szólt, tehát ott van a javaslat, a tagállamokon a sor, hogy a saját területükről döntsenek, de sajnos igazából a parlament elutasította ezt a javaslatot, és most folytatjuk az eszmecserét a tanácsban. Van egy komitológiára vonatkozó javaslatunk is, tehát több felelősséget kell adnunk a tagállamoknak. Végezetül pedig nagyon figyelmesen meghallgattuk az összes megjegyzést, és aláhúzzuk, hogy igazából nincs ok annak, hogy visszahozzuk az a, a döntéstervezetet, hiszen létezik az EFSA részéről egy átfogó vélemény és az összes eljárást betartottuk, végzetül pedig most veszem a bátorságot, hogy reagáljak egy-két képviselőre. A parlament felülvizsgálati joga itt behatárolt, hogy megítélje, hogy a termék bizonyos határértékeket meghalad vagy nem. De ettől függetlenül én figyelembe veszem, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy az összes magyarázat elmondásra kerüljön, és remélem, hogy az agályaikat egy kicsit csökkentettem. Köszönöm, elnök asszony. Uh, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Holnap lesz a szavazás. Ezen kifogás témájában. és szeptemberben kerül majd ez a plenárisra, hogyha ezt akkor el fogjuk fogadni. Nézzük a következő napi rendi pontot. Eszmecsere a bizottsággal. A tudományos célokra felhasznált állatok védelme. Idén fogják felülvizsgálni azt a irányelvet, aminek ez a témája. Tehát tudományos vagy oktatási célra felhasznált állatok védelméről van szó. Az eszmecserét az ECR frakciók érte. Az Agri elnökétől kaptunk egy levelet, melynek értelmében az Agri szakbizottságnak nincs olyan szándéka, hogy erről egy, egy serkezemésű jelentést készítsenek. Így jutottunk el ehhez a mai eszmecseréhez. Próbáljuk tehát a vezető szerepet magunkhoz ragadni ebben a témában. Először szeretném megadni a lehetőséget Szálda úrnak, az Európai Bizottságtól, a dgm től a zöld növekedés felelőse. Zadauskas kolléga parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hálás vagyok, hogy sor kerülhetett erre a meghallgatásra. Néha jobb késő, mint soha. Ha megengedik, elmondanám, hogy, hogy hol tartunk ezen irányelvvel kapcsolatban, az irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban. Bizonyára tudják, hogy november 10-éig el kell készülni a felülvizsgálatnak, és ebben az alternatív módszereket is elemezni kell. a főemlősök használatáról, és mindenképpen valamilyen módon nyilatkoznunk kell ebben a felülvizsgálatban. Sajnálatos módon ugyanakkor a jogi felülvizsgálat egy nem igazán alkalmas időpontban érkezett. Mondom, novemberig kell elvégezni a munkát, de a tagállamoknak 2010, tehát 2018-ra, tehát csak később időpontra kell elkészíteni a beszámolókat az irányelv átemeléséről. És arról 2019-ben kell egy jelentést készíteni az Európai Bizottságnak. Illetve a statisztikát is 2019-re kell elkészíteni. ezt figyelembe véve, gondolom önök is belátják, hogy túl sok tényszerű adatunk ezzel kapcsolatban nincsen. Ezen túlmenően még az is bonyolítja a problémát, hogy az irányelv átemelése a tagállami jogszabályokban elég hosszú ideig tartott. Volt olyan tagállam, a leglassabb, amely ezt csak 2015-ben tette meg. Amint végrehajtanak, vagy átemelnek egy ilyen irányelvet, akkor a bizottságnak ellenőrizni kell, hogy helyesen tették ezt, négy olyan tagállam van, amely ez alapján, amely ez alapján arra kérte a bizottság, hogy változtassa meg a jogszabályt. Vannak további olyan tagállamok, amelyeknek időre, időre van szükségük ahhoz, hogy ezeket a változásokat megtegyék. Ez azt jelenti tehát, hogy nem igazán alkalmas ez a pillanat a felülvizsgálatra. Talán önök is egyetértenek abban, nem lesz könnyű, felmérni azt, hogy egyáltalán befűzi a hozzáfűzött vagy megfelele a hozzáfűzött reményeknek ez az irányelv. Nagyon fontos az is, hogy az összes érintett felet, tagállami és európai szinten is megkérdezünk, és természetesen az állat jóléti egyesületeket, szervezeteket is megkérdezünk. Az irányelvnek három fő célkitűzése van. Egyenlő viszonyok, az állati jólét javítása, a replace, refuse and refine elv alapján, illetve az átláthatóság növelés. Ez a három célkitűzés. Ha bármilyen változást észlelnek a tagállamok, akkor kérjük őket, hogy minket erről értesítsenek. Egyébként a tagállamok eltérően viszonyulnak ehhez az irányelvhez. Most pedig, ha megengedik, a három irányelvet részletesebben is ismertetném. Egyelő viszonyok, egyelő feltételek, harmonizáció. Az irányelvek célja az, hogy az eredményt harmonizálják, tehát a tagállamok szabadon alkalmazzák az irányelvet, úgyhogy az nekik lehetőleg jobban megfeleljen. Ezt alaposan megvizsgáltuk, hol vannak, megnézzük, hol vannak jól bevált gyakorlatok, de mondom, a tényszerű adatok csak jövőre állnak rendelkezésre. Állati jólét javítása. Ezzel kapcsolatban komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy ezt a kérdést felmérjük, illetve az újabb állati fajok alkalmazásával kapcsolatban is, de még mindig természetesen vannak állatok, amelyek nélkül nem lehet kísérleteket végezni, de a három r elvet szeretnénk mindenhol bevezetni. Ahhoz, hogy az állati jóléti előrelépést felmérjük, megnézzük, hogy milyen alternatívák vannak az állatkísérletekhez képest. Tehát ezt is vizsgáljuk, illetve azt is, hogy az irányelv milyen eredményt nyújt, és megpróbáljuk az alternatív megközelítések elemzését felgyorsítani. Ami a főmlősök használatát illeti, egy tudósokból álló bizottságot állítottunk fel, illetve erre megkértük ezt a bizottságot arra, hogy szakvéleményt adjon ki ebben a témában. A szak, ez a bizottság május 17-én fogadta el szakvéleményét, és fel fogok ezt használni majd a felülvizsgálatban. Átláthatóság növelése, illetve az alternatívák feltárása, A bizottság egy konferenciát rendezett, amelyet annak a témának szentelt, hogy vajon az élve boncolást mivel lehet felváltani. Tavaly szeptemberben került sor erre a konferenciára, rendkívül sok tudós látogatott el ide, és nagyon magas szintű tudományos vita alakult ki a nem állat, kísérleti állatok felhasználásával történő megközelítések kerültek középpontba. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet úgy modellezni egy állatot, hogy aztán kísérleti állatokra már egyáltalán ne legyen szükség. A konzultációs a konzultációs körnek a vége egy nyilvános konzultáció volt májusban. Ezen az ülésen kértünk észrevételeket is, Ah, természetesen azért tettük ezt, hogy az összes érintett fél véleményét figyelembe vegyük, amikor a felülvizsgálatunkat megfogalmazzuk. Körülbelül ezer olyan létesítmény van az Európai Unióban, amelyek ilyen állatokkal foglalkoznak. A felülvizsgálat tehát ilyen szempontból hasznos lenne, de sajnálatos módon túl korán kerül erre sor. A bizottság mindent megtesz azért, hogy a lehető legtöbb információ jusson el hozzá, ami alapján megteheti majd a felülvizsgálatot, ha bárki jutott hozzánk adatot, azt megköszönjük. Illetve megpróbálunk arra is fényderíteni, hogy hol vannak bevált gyakorlatok, amit el lehetne terjeszteni az összes tagállamban. A bizottság a határidőt teljesíti november 10-ét, és ezt kíséri majd egy munkadokumentum is részletesebb információval. Természetesen várjuk az együttműködést az Európai Parlamenttel, eddig mindig nagy lelkesedést és jó együttműködést tapasztaltunk a parlament részéről, amikor is az állati jólétet próbáltuk meg védeni Európában. A jogi keretben megfogalmazott normák új kiindulási alapot jelentenek. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a tagoknak. Először is Görling asszony következik, hiszen ő kezdeményezte ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak is, hogy eljött. Azért szeretem volna napirendre tűzni ezt a témát részben, mint ahogy mindannyian tudják, ugye ez nem ennek a szakbizottságnak a kizárólagos kompetenciájába tartozó terület, hiszen ez az Agri Bizottság asztalára is tartozó kérdés, de hogy önök is említették, nagyon fontos, hogy ők nem akarnak egy saját kezdeményezési jelentést összetenni e témában. Azt gondolom, hogy ez, ez az a terület pontosan, ahol ilyenre nagyon nagy szükség lenne, ezért ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hiszen egy ilyen jelentést igenis felhasználhatunk eszközként a befolyásolásra, hiszen gyakran csak a kívánságlistáinkat állítjuk össze, ezért fontos, hogy erre nincs lehetőség, de fontos az, hogy ma erről eszmét cserélhetünk legalább. Azt hiszem, hogy számos kívánalom van, amire azért szeretnék kitérni. Néhány téma nagyon fontos, amiről már a múltban is beszéltünk. A 3R nagyon fontos, és kétség nem fél ahhoz, hogy nagyon komolyan elköteleződünk emellett a parlamentben is, és szeretném elmondani, hogy amellett sincs, a felül sincs kétségem, hogy a lehető leggyorsabban véget szeretnénk vetni az, az állatok felhasználási gyakorlatának a kísérletekben, bizottsági szinten legalább. És Dagmar Rothbergtől vettem át ennek a vizsgabizottságnak az irányítását, láttam ennek kapcsán azt a nagyon széles körű munkát, amely a bizottság berkeiben folyik, és köszönöm a bizottságnak ezt a munkát, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. És nagyon örülök annak is, hogy a konferencián beszélhettem, amire tavaly került sor, erről is beszéltünk már, itt is a fejleményekről, a pozitívumokról volt szó, de azért vannak olyan területek is, ahol többet szeretnék látni, és konkrét eredményeket szeretnék látni. Először is a finanszírozás, ami az irányelv 48-as cikkét illeti, itt az szerepel, hogy a tagállamok és a bizottságnak hozzá kell járulni ahhoz, hogy az alternatív megközelítések kialakulhassanak, és erre vannak finanszírozási projektek, de ezek nagyon korlátosak. Az MP 7 alatt csak az egész költségvetés 0,4%-a, ami összesen 45 milliárd eurós, vagyis nem kis összegről van szó, Ennyi kerül tehát az állati kísérletek alternatíváinak vizsgálatára, és a tagállami büdzséből lehet ezt kiegészíteni, de ez is nagyon szerény mértékű. A, a Horizont 2020-ban körülbelül 45 millió euróról beszélünk, de még mindig nincs meg az alternatíva, és hogyha egy olyan társadalmat szeretnénk, ahol nincsenek már állatkísérletek, akkor célzott beruházásokra van szükségünk ehhez, és a tagállamoknak ez nagyon fontos szerepük van, de az Európai Uniónak is. A Horizont 2020 költségvetési források igazságos elosztása nem csak a jobb lehetőségekhez segít minket, hanem fontos az információcsere, hatékonyabbá tétele is, és szeretném azt látni, hogy a bizottság valódi eredményeket szállít az alternatív módszerek kidolgozásában. Aztán van a 13-as cikk is, amelyet konkrétan megemlítenék, ami a módszerek, a metodika megválasztásában van szó. Itt az szerepel, hogyha az Európai Uniós jogszabályok értelmében van alternatív módszer, akkor állatkísérleteket nem szabad alkalmazni. Elnézést, nagyon sokan beszélnek a háttérben, ezért állok le időnként. Ez a cikk azt rögzíti, tehát, hogyha az Európai Unióban a jogszabály kapján van alternatív módszer, akkor nem lehet állatokon kísérletet végezni, azonban van egy joghézag, amelyet nagyon sokan kihasználnak. Azt mondják, hogyha a nem Európai Uniós jogszabályozók nem fogadják el az alternatívát, akkor igenis van lehetőség az állatkísérletekre azonban itt az Európai Unióban nagyon komoly ellentmondás alakul ki, például Franciaországban ugyanaz az állatkísérlet nem megengedett, de ezt az állatkísérletet megengedhetőnek tekinthetik, hogyha harmadik országoknak adják el ezt a terméket, és nem pedig az Európai Unión belül, tehát azt a terméket, amelyhez az állatkísérletre szükség van. Nem hiszem, hogy ez a célunk, de nagyon fontos, hogy ezt a joghézakot valahogy befedjük. És végül szeretném még ehhez hozzátenni, hogy azt hiszem, hogy az átláthatóság általános javítása, és azt hiszem, hogy a bizottság itt nagyon-nagyon sok jó munkát végzett, de fontos, hogy ezt javítsuk folyamatosan. Ez nagyon fontos, és új, a, a, a új, új normák gyors elfogadása is nagyon fontos, mivel jelenleg három-öt éves időszakról beszélünk, és ennek a késlekedésnek semmi oka, indoka nincsen. Nagyon fontos talán tehát, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Köszönöm. Very much, Madam Gerling. Uh, other speakers my now, Madam Merci beaucoup, Madame euh, la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ugye van egy irányelvünk, a bizottság nak van egy értékelő jelentése, és a kérdés az az, hogy ezt az anyagot hogyan vizsgáljuk fel. Szerintem nagyon fontos, hogy egyáltalán feltesszük ezt a kérdést, és az irányelv minden gyengesége dacára megadja azt a szigorú jogalkotási keretet, ami a legszigorúbb a világon az állatkísérletek kapcsán, még a kutatás tudományi területen is. Ezt azért kihangsúlyoznám. Az irányelv egyúttal, mivel az Európai Unióban vagyunk, azt is rögzíti, hogy van egy kötelező értékelés, etikai értékelés az átkísérletek kapcsán, illetve Göring asszony is a 3R szabályt említette, az állatok mennyiségének csökkentését, illetve a tesztek minőségének javítását, a lehető legkisebb szenvedés okozását, illetve a felváltást, az állatok felváltását mással, hogyha erre van alternatíva és egyúttal a tudományos kutatást is ösztönzi az irányjába, a tekintetben, hogy alternatívákat találjunk az állatkísérletekhez képest. Nagyon fontos tehát, hogy azt az egyensúlyt mérlegeljük, ami a tudományos előhaladás és az állati jólét között feszül, illetve azt is látjuk, hogy éllovasok vagyunk a biomedikális kutatás területén a világban, az Európai Unióban. És az Európai Unióban senki nem szeretné az állatkísérleteket. Azt hiszem, hogy ezt kijelenthetem, mindannyian tudjuk, azt a lehető leggyorsabban el kell jutnunk ahhoz a megoldáshoz, hogy az fajta teszteket fel tudjuk váltani alternatívákkal. Vannak alternatív módszerek, amelyeket ma fedeznek fel, ez folyamatban van, és az Európai Bizottságnak a KKV-kat és a startupokat igenis támogatnia kell. Ezt kívánom szívből. Például a szilikon kísérleteket kell támogatni, amelyek felválthatnák az állatkísérleteket. Én is láttam már, hogy milyen óriási előrelépés történik ezen a területen. Ez valóban rendkívül lenyűgöző. Természetesen nem lehet azonnal felváltani az összes állat kísérletet, azonban a lehető legnagyobb mértékben elindulhatunk ebben az irányba, vagyis az állatokat már nem kell annyira felhasználni a kísérletekben. Vagyis azt mondtam a bizottságnak, hogy mindent ebbe a kutatásba kell tenni, az alternatív megoldásokba kell tenni az előforrásokat, hogy előrelépünk ezen a területen, és igenis előre tudunk lépni. Jelenleg a tudományos eredmények alapján egyértelmű, hogy veszélyes és, és nem realisztikus ezen állatkísérletek százszázalékos tiltása, hiszen vannak a neuro degeneratív és az egyéb genetikus és rákkal kapcsolatos kutatások, ahol igenis fontos az állatkísérletek felhasználása. Nagyon fontos azonban az irányelben a megfelelő ütemterv, a határidők rögzítése. De miről beszélünk? Elképzelhető, hogy itt már utópiák vannak ebben az irányelvben, ezek, ezek, itt nem a realitás talaján mozgunk, a bizottság elmagyarázta azokat a nehézségeket, amelyek a végrehajtással függnek össze, és vannak olyan tagállamok, akik igenis késlekednek, ugye nem fogjuk fordítva felszerszámozni a, a lovat. Nagyon fontos, hogy az irányelvet valóban megvalósítsuk. Fontos tehát, hogy átfogó értékelés legyen a teljes irányelv végrehajtás kapcsán. Fontos, hogy megvizsgáljuk 2019-ben azt, hogy mely célkötőzéseket lehetett megvalósítani, és nagyon fontos, hogy a lehető legszigorúbban lépjünk fel a 3R szabály megvalósításában. Azonban mindenkit óva intenék, ugye szívem szerint az állatokra gondolva, én azonnal le, leállítanám ezeket a kísérleteket, de legyünk realisztikusak a lehető legnagyobb mértékben Redukálnunk kell az kísérletek volumenét, az alternatív kutatás nagyon fontos, de az irányelv végrehajtására koncentráljunk először, a szabályok végrehajtására, és jelen pillanatban ez a legfontosabb, de nagyon irrealisztikus az ütemterv az irányelvben. Thank you very much, uh, Madame uh, Grosztet. Köszönöm szépen, Grosztet asszony. Most Dornánó asszony a következő. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Januárban egy állatvédelmi szervezet, egy párizsi kórházban eh, filmezett, olyan majmokat mutattak, amelyeken kísérleteztek az Alzheimer és a Parkinson kór gyógyítására agykísérleteket hallottak, hajtottak végre. A videó nagyon sok kérdést tett fel, a az tudósok is azt mondták ezután a kísérlet után, hogy majdnem meghaltak, belehaltak a kísérletbe ezek, a, ezek az állatok, ezek a majmok. Ezeket a majmokat napfél sosem érik, ketrecben élnek, és különböző fémeket ültetnek be az agyukba. Az a tény, hogy nagyon sok kórház jelent, rendelkezik a szuterényében ilyen típusú helységekkel, az nagyon aggasztó. A 2000 tízes irányelv értelmében az Európai Bizottság a felülvizsgálatában, ugye ezt november 10-én kéne végrehajtani, tehát a bizottságnak figyelembe kell vennie azt, hogy vannak-e alternatív módszerek, amelyek nem alkalmaznak állatokat, tehát főemlősöket, Kérdésem, a bizottságnak van-e információja arról, hány ilyen európai kórház vagy laboratórium van, ahol még mindig kísérletet folytatnak a nem emberi főemlősökkel? Vannak-e tanulmányai vagy objektív információra arra vonatkozóan, hogy ilyen típusú kísérletekre egyáltalán szükség van a nem emberi főemlősök esetében? Köszönöm. Más? Eichhaut úr. Köszönöm, elnök asszony. Mm, köszönöm szépen a bizottságnak ezt a felvezető expozát, expozét, és egy rövid kérdésem van. Tehát tudjuk, hogy milyen nehéz itt a dolgok sorrendje, amelyek történni fognak, de tudná tisztázni, hogy mi lesz, hiszen hogyha elolvassa az irányelvet, az az egyetlen kitekintési támpont. Az idén nem fogunk ezen kell a mozzanatokkal élni, és reméljük, hogy lesz egy újabb áttekintés nem sokára, hiszen az alapvető lesz. És igazából csak azt szerettem volna mondani, hogy 2019-ben mi lesz. Néhány kérdésem is van. Tehát a 13-asról ugyanazt mondtam, mint Judy Görling, ahol a kiskapuk megvannak, és én itt világos választ kérek. Hiszen nem kapott semmilyen visszajelzést a tagállamoktól, hogy a 13. 13 cikkben egy kiskapu van. Tehát itt vannak bizonyos módszerek, bizonyos célokra az Európai Unión kívül. És szerintem alapvető, hogy ezeket a kiskapukat bezárjuk, amelyek még a 13-as cikkben megvannak, és nagyon fontos az, hogy az idei áttekintésben ez már benne legyen. Igen, a főemlősök tekintetében van itt néhány ajánlás a sír jelentésben, és tehát itt a nem emberi főemlősök is beveszik az áttekintésbe, hiszen ez is nagyon fontos, hiszen nagyon alapvető ez a főmlősök számára, és itt nagyon sok aggály van. Akkor egy nagy dolog, csökkentik az állatok tesztelését? Hiszen igazából a dolog lényeg az, hogy a tesztelésre használt állatok számát csökkentsék. És ugye megnézik a számokat, és akkor tudom, hogy 2014-ben még nincsenek hivatalos statisztikák, de hogyha mindent összevetünk, akkor úgy tűnik, hogy igazából több állati tesztelés folyt, mint 2011-ben, tehát nem csökken a szám. És ebben a tekintetben, tehát hogyha ez a végkövetkeztetés, akkor valaminek történnie kell, hiszen csökkenteni akarunk, nem? És biztosak akarunk lenni, hogy ez meg is történik. Tehát van bizonyíték, hogy tényleg csökken a kísérletekben résztvevő, a tesztekben résztvevő állatok száma? És itt nagyon fontos az, hogy csökkenjen, hogy ténylegesen csökkenjen az állatok száma. És van egy olyan érzésünk, hogy Európa néha lassú. Hiszen mindig vár, várja az, hogy az OECD a zöld utat adjon, tehát, hogyha elfogadtunk az EU-ban bizonyos dolgot, akkor várunk az OECD-re, és van, hogy miután az OECD elfogadja, azután is évek telnek el, amíg az Európai Unióban valamit végrehajtanak. Tehát igazából 6-7 évig tarthat ez a dolog. És ezt, ezt, ezt az időt azért be kell gyorsítani. Nem tudom, hogy a bizottság mit tervez, hogy ezt az időt csökkentse, hogy a végrehajtásra hamarabb sor kerüljön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szadauskas képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen a kérdéseket. Valószínűleg eh, itt a finanszírozással kezdtem. És szeretném elmondani, hogy igazából alternatív módszereket használunk évek óta, és itt a hatos kutatási keretprogram vonatkozik erre a témára, és a kutatás jellege miatt időbe telik, és most igazából például a bőr érzékenységére vonatkozó kísérletekre hagyatkozok, és itt lassabbak a kísérletek, de már jönnek be az eredmények, és az évek során pedig aktívan támogattuk a kutatást, és a múlt évtized alatt igazából stabil maradt a finanszírozás 35 millió eurót jelent ez évente, és ezt az iparral történt partnerséggel tettük. És itt igazából az EFIS 7-es programban is hasonló összegeket szántunk a dologra, tehát itt a különféle vegyszerek, és így tovább volt szó. És a Horizont 2020-ban is hasonló számokat látunk hasonló projektekkel. És az in vitro és az in silico folyamatok tekintetében is. Tehát a pénz megvan, a pénz jön, és ez a pénz a KKV-k számára is hozzáférhető. Tehát a KKV-k is részt vállalhatnak a programból. És nagyon lényeges az, hogy előmozdítsuk a kutatást a KKV-k tekintetében is. Pénzügyileg támogatjuk az Európai Unió referenc laboratóriumát az állatkísérletek tekintetében. Ez egy laborközpont az összes európai labor számára, és itt 8 milliós támogatást kapnak. 2017-ben 6,5-öt, és 2017-ben is hasonló költségvetési kihelyezést kapnak majd. És itt igazából a tagállamoknak jelenteni kell, meg kell nézni, hogy mi történik különféle laborokban, és itt 38 különféle létesítményre, létesítményről van szó, és igen, foglalkoznak a témával, és itt nagy-nagy költségvetésről beszélünk. Ami a 13-as cikkre vonatkozik, nem hinném, hogy itt kiskapu lenne. Tehát, hogyha itt kiskapuk vannak, akkor bizonyítékra van szükségünk. Hát ezt be kell bizonyítani. De szerintem az nyilvánvaló, hogy ez nem lehet, hogy tehát nem lehet exportra szánt állatokat kísérlet alá vetni, és és hogyha elismer, ha létezik egy nem állatot kísérleti alanyként vevő módszer, tehát egy alternatív módszer, akkor azt kell alkalmazni, de, de hogyha bárkinek bármilyen bizonyítéka van, hogy ezzel visszaélnek, hogyha itt kiskapuk vannak, akkor, akkor jelentse. Tehát az biztos, hogy itt a végrehajtásról van szó. A lassúság, igen, még itt a folyamat lassúságáról volt szó. Igen, igen, igen, nagyon hosszú időt vesz igénybe a dolog hogy a jogalkotásunk részévé váljanak ezek az elképzelések, jogszabálytervezetek. Tehát amíg formálisan is az európai kísérleti módszer rendeletbe bekerül, tehát itt komitológia is van, és a komitológia is időbe kerül. Tehát például itt hallottuk az ECHA képviselőjét, a szakbizottságban, és az ECH már elfogad alternatívát, például a biocidek és a REACH rendelet tekintetében, és tehát a, ezek OECD szinten elfogadottak. És ez természetesen azt jelenti, hogy az OECD által elfogadott módszerekkel kell élni. De megvannak az eszközeink, tehát megvannak a jelzések, és Ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Na most nézzük meg a számokat. Az állatok számát, tehát a nem emberi főemlősök, de pontos számunk nincsenek, de a 2018-as végrehajtási jelentésben kapunk majd számokat projektekről, és ide beletartoznak a nem emberi primátus, a főemlősök is. Tehát a nem emberi főemlősök kell folytatott kísérleteket mindenképpen csökkenteni kell, de mindenképpen bizonyítékra van szükségünk, itt is pontos adatokra van szükségünk. Itt nézzük csak, az irányelvben nincs előirányozva még egy áttekintés felülvizsgálat, azonban itt van egy pár dolog a frissítésre, és az biztos, hogy szorgalmasan dolgozunk majd ezen, de mindenképpen nekünk bizonyítékokból kell kiindulnunk. És 2018-ig megkapjuk ezeket. És ha meglesznek az adataink, bármilyen akció tekintetében, akkor úgy vélem, hogy a prioritásunk most az, hogy ezek a szigorú követelmények érvényre jussanak. És igazából ez a rendelet az egyik legszigorúbb rendelet, amit globálisan valaha ezen a téren hoztak. Tehát a lényeg az az, hogy hajtsuk végre. Nagyon kemény követelmények vannak minden tagállamnak, minden projektmenedzsernek végre kell hajtani ezeket a szigorú előírásokat. Hogyha ezt az irányelvet megfelelően alkalmazzák, megfelelően végrehajtják, akkor a tagállamokban ez megfelelő alapot képez. Ahogy már mondtam, megnéztük az irányelv átültetésének folyamatát a tagállamokban, nagyon szorgalmasak, nagyon alaposak a tagállamok, és a tagállamokkal is vizsgálatokat folytatunk, és 25-öt céloztunk meg a 28-ból, és néhányan már módosították is a saját jogalkotásukat, mások most teszik, és természetesen felteszünk kérdéseket is. Tehát igazából itt a fáradozásaink úgy néz ki, hogy kifizetődnek. Azt hiszem, hogy ez volt minden, amit szerettem volna elmondani. Uh, Köszönöm szépen. Szadauskas úrnak. Ezzel le is zárom a mai ülést. Holnap 9 órakor folytatjuk, mindenkit szeretettel várok. Have a nice afternoon. Kellemes estét kívánok mindenkinek. Biztos lesz három egyeztetés. Viszlát. <laughs>